So, dear colleagues, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kezdjük el az ülést. 6 perccel elmúlt 9 óra. Már is 6 percet elvesztegettünk. De hát hiába várok, úgy látom, hogy nem jön több kolléga. Mielőtt elkezdjük az ülést, a tolmácsok szeretnének egy rövid bejelentést tenni megadom nekik a lehetőséget. A tolmácsok tisztelettel közlik a hallgatósággal, hogy 17. napja nem reagál a menedzsment kéréseikre semmilyen módon, ezért a mai ülésen is csak a kitűzött időpontig biztosítjuk a szolgáltatást szigorúan. Köszönjük a figyelmet! Thanks a lot. Um, now our work starts. First point is point 13, the exchange of views. Kezdjük meg az eszmecserét a szabadkereskedelmi tárgyalásra vonatkozó tárgyalások kapcsán. Ez az EU-Tunézia szabadkereskedelmi megállapodás. Különösen az úgynevezett arab tavasz után releváns ez a téma, amelynek a célja az volt, hogy stabilizálódjon a demokratikus átalakulás Tunéziában, és gazdasági perspektívát is kíván adni ez a megállapodás a tunéziai gazdasági fejlődés szempontjából. Most a második tárgyalási forduló kezdődött meg két-három héttel ezelőtt. Meglehetősen kiterjedt volt ez a tárgyalási forduló. Az előző egyébként 2016-ban volt, tehát nem, nem a közelmúltban. Szeretnénk most egy kicsit felgyorsítani a tárgyalásokat. És az átláthatósági megállapodásnak köszönhetően a bizottsággal a javaslataink, illetve a tárgyalási jegyzőkönyvek a kereskedelmi főigazgatóság honlapján nyilvánosságra kerülnek majd az átláthatóság érdekében. És ez azért is szükséges, hogy világszerte támogatókat szerezzünk ennek a kezdeményezésnek. A mai ülésünket az interneten közvetítjük. Üdvözöljük azokat, akik a képernyőiken követik világszerte ezt az ülést progress and the development in the Ami a tárgyalások haladását illeti, szakértőket hívtunk meg, tunéziai szakértőket, nagyon örülök, hogy eljöttek. Lobjani Beribi van a körünkben, a Suida Tunézia elnöke, illetve Karim Davud is itt van, aki a Sunak B elnöke, ez a Tunéziai Mezőgazdasági Szövetség. Üdvözlöm Önöket, és még mielőtt megadnám Önöknek a szót, szeretném üdvözölni Monika Henszki asszony, aki osztályvezető a magrebi országokkal foglalkozik a bizottságnál. A bizottság részéről ő mondja majd el a tudnivalókat. Hiribi asszony. Nyolc percet tudok adni önnek, hogy beszámoljon a legfrissebb fejleményekről. Merci pour l'invitation. Köszönöm szépen a meghívást. A tunéziai közgyűlésnek az elnöke vagyok. Ez a testület a jogszabályalkotási folyamatért felelős, különböző témakörökben dolgozunk, a jogállamiség, a gazdaság, a finanszírozás és az energia területén. 2012. november óta Tunézia kiemelt partneri státuszt élvez. 2015. októberében kezdődött el a tárgyalás ez egy olyan folyamat, amelyben a nők egyenjogúságáért, a kereskedelem szabadságáért dolgozunk, illetve egy decentralizációs folyamat is elkezdődött. A társadalmi gazdasági átalakulás még sok nehézséggel találkozik, külső és belső válságokkal küzd az ország, és ezt a fiatal demokráciát ez még mindig nagyon kényes helyzetben tartja. Az Európai Unió és Tunézia közötti partnerség nagyon fontos számunkra, hogy átálljon Tunézia egy másik gazdasági modellre, és ami lehetővé teszi, hogy felszámolják a munkanélküliséget, különösen a fiatal diplomások körében, az európai befektetések ebben nagyon fontos szerepet játszanak. Fontos cél, hogy megmaradjanak a fiatalok Tunéziában, nagyon sokan elhagyják az országot orvosok, értelmiségiek, műszaki értelmiségiek, ezért nagyon bátor politikákra van szükség, illetve a szociogazdasági modell alapvető átalakítására. 2015. szeptemberre óta milyen munkát végeztünk? Ekológiai területen, az, az átláthatóságon, az a részvételen alapuló társadalom kialakításán dolgoztunk, a különböző szakmák képviselőit vontuk be ebbe a vitába, társ ágazati tanulmányokra van szükség, ezt mindig is hangoztattuk. 2018-ban kidolgoztunk egy javaslatot az a minisztériummal, az szakszervezetekkel közösen és a foglalkoztatói szervezetekkel közösen egy tartalmi elemzést tartalmaz ez, és ez a munka a következő ajánlásokra vezetett. Először is egy jövőképre van szükség, ami politikai, gazdasági partnerséget feltételez, új stratégiára van szükség, digitális átállás, energetikai átállás, infrastruktúra fejlesztés, megújuló energiaforrások fejlesztése, egészségügy fejlesztése, az a turizmus logisztikájának fejlesztése, különböző tengelyek mentén, stb. Ezt is tovább kell fejleszteni egy ágazati megközelítésben a különböző szakmák képviselőivel kell ebben egyeztetni, egyeztetni, alulról felfelé irányuló felépítésre van szükség az ágazati stratégiákban. Nagyon fontos, hogy a saját ágazati stratégiánkba beépítsük ezt az együttműködést. És a civil társadalom képviselőit is bevonjuk ebbe. A pozitív lista kell, hogy a tárgyalások alapja legyen. A különböző ágazatok között nagy az eltérés, a különbség. Nagyon fontos, hogy pozitív listára alapuljon ez a tárgyalás, és az állami ágazatokra is vonatkozzon a civil társadalom képviselőit is be kell vonni ebbe az erőfeszítésbe. Röviden eh, szeretnék az előzményekről beszélni. A legfontosabb eh, előfeltétel a személyek eh, mobilitása, a migrációs áramlatok kezelése. Nem beszélhetünk szolgáltatások liberalizálásáról, és az európai piachoz való hozzáférésről, hogyha nincsen mobilitás az, és nincsen mobilitás a szakképzett munkavállalók számára. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy Tunézia politikai átalakulást hajt végre, politikailag ez bizonytalanságot szül, ezt figyelembe kell venni az eljárásban. A vállalatok számára a piacra jutás nagyon fontos, el kell ismerni a diplomákat, a kutatás fejlesztési eredményeket, és a Horizont 2020 programjába be kell vonni ezeket a kutatási programokat. Tunézia szuverenitását figyelembe kell venni ebben az eljárásban. A jogalkotási eljárásban, az intézményekben, az Európai Unió szintjén mindezt figyelembe kell venni, tanulmányozni kell azt a lehetőséget, hogy Tunézia képviseletet kapjon az európai jogalkotási fórumokon, hogy kimondhassuk véleményünket az új szabályozással kapcsolatosan, amelyben nagyon fontos, hogy mi is kimondhassuk véleményünket, és hogy megtartsuk jogunkat, hogy a saját piacunkat szabályozzuk. A fekete lista és a szürke lista számunkra nem elfogadható megoldás. Összefoglalva, ma a megállapodások a jelenlegi fejezetek meglehetősen aszimmetrikusak, és az Európai Unió felé kedvezőbbek. Nagyon fontos, hogy a jólétre való törekvés megosztott legyen, és megengedje, hogy Tunézia átálljon egy új gazdasági társadalmi modellre. Két kockázat van, az egyik a fiatal diplomások munkanélkülisége, a másik pedig a regionális megosztottság. Újfajta partnerségre van szükség, az Európai Unió és Tunézia között, amely figyelembe veszi azt, hogy Tunézia át, demokratikus átalakuláson megy keresztül. Köszönöm. Perfectement. In time. Nagyon pontosan a felszólalás idejét, köszönjük szépen. Most uh, Karim Aunak adok szót, aki a Tunéziai Mezőgazdasági Szövetség képviselője körünkben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a meghívást, tisztelt képviselők. Az utóbbi évek során a tunéziai mezőgazdaságban jelentős változások történtek, változtak az összetételei a exportnak, a zöldség gyümölcságozatban, és nőtt az export. De Ugyanakkor nagyon sok kihívás is van a fenntartható fejlődés szempontjából. Komoly kockázata van az élelmiszerellátás elakadásának, és még nem dölt el, hogy milyen mezőgazdaságot akarunk 2050-ben, és egy 14 milliós országban, ahol kevés a szántóföld, hogyan fogjuk ellátni a lakosságot. A PIB 19,6 százalék ról 8%-ra csökkent 2016-ig, és nagyon jelentősen megváltozott a beruházás típusok aránya. A klímaváltozás is hat ránk, ezen el kell gondolkodni a termőföld degradációja miatt. Az ellátási láncok szenvednek a rossz szervezettségtől, és attól is, hogy a vidéki világban jelentős az előregedés, a mezőgazdasági lakosságé különösen. No. A tunéziai mezőgazdasági ágazat a GDP-n belül nem túl jelentős továbbra sem, és változó arányt képvisel. Mondom, a klímaváltozás kapcsán a természetes erőforrások meggyérülése miatt is gond van, és adaptálni kell a jelenlegi metódikát eh, a megváltozott helyzetekhez. A vidéki térségben a mezőgazdasági lakosság átlag életkora 65 év, és akkor még eh, nem beszéltünk arról, hogy rossz a szervezettség, a kormányzás, és nincsen politikai vízió ezen a területen. Ezért a kihívások, a kockázatok számosak, és eh, a kereskedelem liberalizációja az európai térségben, az alakán belül nekünk különös fenyegetést jelent. Ezek ellenére elindult egy újfajta mezőgazdaság, egy bátor, innovatív ágazat, és a Sinagri nevű mezőgazdasági szakszervezet, amely a tunéziaiak fogja össze 2011 óta, egyfajta demokratikus és pluralista váltást hajtott végre, ami az új tunéziai alkotmány megváltoztatását javasolja, ambíciózus programokat követelünk, a családi gazdaságok támogatását. 80%-a a mezőgazdasági dolgozóknak kb. 10 hektáros területen vagy kisebben gazdálkodik, sőt, ez csökkenőben van, és kevesebb, mint 10 szarvasmarhája van átlagosan egy családnak, de ez a kistermelői térség adja az össztermelés 70%-át, és ez egyfajta ellenálló képességet is jelent. A fejlesztési modellek között most választanunk kell hogy az öntöző rendszereket hogyan fejlesztjük, biztos, hogy kell őket fejleszteni, nagyon sok a pazarlás, nagyon elavultak a rendszerek, és ahhoz, hogy az értékteremtő láncokat fejleszteni tudjuk, ahhoz helyi regionális összefogásra is szükség van, biológiai gazdaság bevezetésére, minőségi teruár szempontok érvényesítésére, ökológiai szempontok érvényesítésére, ami a földközi tengeri térségben versenyelőnyt adhat a mi termelőinknek. Fejleszteni kell a termelőszövetkezeteket, mert ezek szétszórodottak és nem képviselik kellően az érdekeit a kistermelőknek, integrálni kell regionális szinten legalább a kereskedelmi érdekeket, és jobban kell az GDP-t, a GDP arányát a mezőgazdaságnak növelni. Érdemes 96%-át érinti a mezőgazdas, a dezertifikáció a tunéziai területnek, és 52% már szinte teljesen tönkrement talaj, és 2050-re akár a megművelhető földek 50%-át is elvesztjük a Magrebben, ezért jelentősen ö, ö, nagy kihívást jelentenek a száraz évek, ö, növekszik ezek gyakorisága és hossza, 50%-kal csökkent az olaj ö, ö, termesztés az utóbbi években emiatt, a szárazság miatt. Ö, el kell terjeszteni az új mezőgazdasági ismereteket, a zöld turizmusra kell fejezni a hangsúlyt, gazdasági, politikai, szociális, biztonságpolitikai szempontokra egyáltalán egyaránt tekintettel kell lenni, és azt szeretnénk, hogy a gazdasági válság ellenére megmaradjon a mezőgazdaság GDP részesedése, hiszen még mi így is, ilyen körülmények között is a, a mezőgazdaság egyfajta stabilitási faktor, ugyanakkor veszély, fennáll annak a veszélye, hogy jelentősen romlik a helyzet az említett okok miatt, az ár, árak csökkenéséről nem is beszélve. Ez egy komplex feladat, makroekonomiai, biztonságpolitikai, klímaváltozás elleni harcot egyszer igényel. A regionális kontextusban és a nemzetközi kontextusban a fenntartható fejlődés sajnos nálunk rosszul áll, alacsony a termelékenység, ezt jelentősen növelni kellene, nem vagyunk eléggé piacorientáltak, ellenálló rendszereket kéne kialakítani, öko, olyan ökoszisztémákat, amelyek a genetikai sokféleséget megőrzik. Az Aleka, hölgyeim és uraim, nagyon ambíciózus programot fogalmazott meg, ennek gazdaság és ökológiai vonzatai is vannak a halászok és szárazföldi termelők kéz a kézben megpróbálnak a fenntartható fejlődésért tenni, javítani saját életminőségüket és növelni az élelmiszerellátás stabilitását. De ehhez reformokra, modernizációra van szükség, és az európai érdek is. Az aszimetriákat csökkenteni kell, sokféle aszimetria létezik, ennek Európától technológiai, logisztikai segítséget, esetleg pénzügyi segítséget is várunk. Úgy néz ki, hogy a jelenlegi összegek és ambíciók nem elegendőek. Legalább öt évre előre kellene tervezni, és be kéne tartani ezeket a határidőket, amelyeket magunknak kitűzünk. Tudjuk, hogy a zöldségek, gyümölcsök ára ráadásul nem kompetitív nálunk, ezért védeni vagyunk kénytelen magunk a saját piacainkat, ugyanakkor szeretnénk nyitni is, főleg Európa felé. A félelemek tehát legitimek, de nem szabad elkeserednünk, mert megfelelő reformok segítségével, technológiai, szervezési, logisztikai reformok révén sok minden javítható, jól kell tudni kommunikálni a reformokat, meg kell garanciákat kell adni a termelőknek, hogy ez nem ellenük irányul, sőt, és egy úgy kell cselekednünk, hogy ők részének érezik magukat a folyamatnak. A mezőgazdaság, európai mezőgazdasági politikával összhangban kívánunk fellépni, és a spanyol és a portugál partnerekkel szoros együttműködésben egy szabad kereskedelmi övezetet szeretnénk, egy közös fejlesztési környezetet, együttműködést, hogy Észak-Afrika országai az alekar segítségével együttműködjenek egymással és Európával, és végrehajtsák azokat a prioritásokat, amelyekről az előbb beszéltem szeretném továbbá elmondani, hogy az Egyesületünk önkéntességi alapon működik, a Konrad Adenauer Alapítványtól, az MDI-től kap támogatást. Tunisban működünk. 2018-ban az, tartottunk egy jelentős tanácskozást az alekáról, Csolosz biztos úr részvételével, és a Sinagria szakszervezetünk pedig folyamatosan napirenden tartja az aleka ügyeit, és szívén viseli a probléma megoldását. Köszönöm a figyelmet. So, uh, Monica, how balanced... Uh... Nos, tehát uh, Monika, uh, mennyire van kiegyensúlyozott helyzetben az EU a tárgyalásokban, és mennyire uh, protekcionista a mezőgazdasági szektor az Európai Unióban, illetve egyes tagállamokban konkrétan? Monika, önné a szó most öt perc erejéig. Yes, thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm a két előttem szólónak is az hozzászólását, akik úgy gondolom, hogy megosztották ezzel az üléssel a tunéziai álláspontot. Az elmúlt időszakban nagyon jó második körű tárgyalásokra került szó Tunéziában. Találkoztunk a civil társadalom képviselőivel is, valamint a tunéziai kormány képviselőivel. Üdvözöljük az átláthatóságot, amit tapasztalunk, ahogy korábban elhangzott, valamennyi szöveg nyilván nyilvánosságra került, vagy fog, mert ezeket nyilvánosságra hozzuk, amint beterjesztjük, és hát amennyiben két éves hát késedelmet szenvedett ez a követ második kör, ennek több oka volt, kormányváltás volt, és az is, hogy a tunéziai oldalnak időre volt szüksége ahhoz, hogy megvalósíthassák a szükséges hatástanulmányokat, és körüljárhassák a kérdést. Úgyhogy nagyon örülünk, ahogy mondtam, ennek az átlátható megközelítésnek. Ami a kérdését illeti, illetve kapcsolódva ahhoz, amit a korábbiak elmondtak, az, hogy Aleka fontos eleme kell, hogy legyen a privilegizált partnerségnek. Ez nyilván így van. Aleka nem fog minden kérdésre választ adni a partneri viszonyal kapcsolatban. A szerepe azonban az, hogy a szektori, szektorreformokat elősegítse, amelyekre Tunézia készül. Három területről szeretnék szólni, a mezőgazdaság, a szolgáltatóipar és az energiaipar. A mezőgazdaság tekintetében elmondhatjuk, hogy a legutóbbi körben meg tudtunk állapodni a kulcsfontosságú paraméterekben. Ez azt jelenti, hogy hogyan fogjuk bemutatni a piacra jutási javaslatainkat. A progresszivitás és az aszimetria is része ennek, ez, ez nagyon világosá vált. A paramétereket nyilvánosságra hoztuk, és ha megnézzük, akkor itt egy átmeneti időszak is szó, említve van, vannak a szenzitív termékek, illetve a belépési állak, árak, amiket említett az előttünk szóló, úgyhogy meg fogjuk mindezeket az elemeket vizsgálni, és hát ajánlatot fogunk tenni, ami tartalmi lesz, hiszen ennek minden elemet figyelembe kell venni, ugyanakkor azt is, hogy Tunéziának esetleg további időre lesz szüksége ahhoz, hogy a reformját és a modernizációt szükség szerint lebonyolítsa. Ezen kívül e tekintetben támogatást, tanácsadást is fogunk nyújtani, van erre vonatkozó program, amit idén 19 millió euró összegben fogunk indítani, és ez azokra a szektorokra koncentrál, amelyeket az Aleka remélhetőleg megnyit. Ennek egy nagy része a költségvetési támogatás lesz, tehát olyan készpénz, amit a kormány felhasználhat a mezőgazdasági szolgáltatási szektorok modernizálása, és a többi pedig technikai segítségnyújtás lesz. Fontos tehát tudni azt, hogy ez egy ilyen fokozatos folyamat lesz, technikai és pénzügyi támogatást fogunk nyújtani ehhez. Hogy a, a, a mezőgazdasági mezőgazdasággal kapcsolatban még egy tudnivaló. A Ugye elhangzott itt a hozzáadott érték és az értéklánc az Európai Unió számára a földrajzi indikátorok az egyik eszköz jelentik a e tekintetben, és hát amikor a fejezetekről van szó, akkor tudjuk, hogy a technikai szintet le tudtuk zárni, és most már megtörtént a gék megfelelő cseréje, úgyhogy hadd térjek most át a szolgáltatási fejezetre. A szolgáltatások területén vannak olyan szektorok, amelyek különösen ígéretesnek tűnnek Tunézia szempontjából. Nagyon hálásak vagyunk azért a munká és kutatásért, amit folytattak például a digitális szolgáltatások, az e, elektronikus kereskedelem, illetve a telekommunikáció tekintetében. Ezzel kapcsolatban workshopot szervezünk a civil társadalomban még évvége előtt, és az is világosá vált, hogy amikor szolgáltatásokról van szó, a szolgáltatóknak a mobilitása, akikkel az Európai Uniós piacot megnyitjuk, szintén fontos, és ezért dolgozunk nagyon szorosan együtt azokkal a kollégákkal, akik a vízumkönnyítési megállapodásról tárgyalnak, biztosítani azt, hogy kihasználjuk a szinergiákat az eleka és a víza, vízumkönnyítési folyamat között. Most áttérnék az energiára, úgy gondolom, hogy ez elhangzott az előző hozzászólától is. Az el, legutolsó körben az EU javaslatot tett egy ambiciózus energia és nyersanyag fejezetre. Ennek fontos része a megújuló energia. Ez a szöveg hamarosan látható lesz a weboldalunkon, és a cél nem csak az, hogy természetesen tisztességes verseny legyen ezen a területen, hanem az is, hogy támogassuk azokat a reformokat, amelyeket Tunézia megkezdett. A kormányfő Zsuzsa Sahed áprilisban Brüsszelben látogatott, és egyfajta úti tervet mutatott be a prioritást élvező reformok fejlesztéséről, és hát az egyik legfőbb ilyen reform egy energia akcióplan terv, ami hivatott a Párizsi Egyezménynek való megfelelés biztosítani. Úgy gondoljuk, hogy a legtámogatottabb hatást tud nyújtani, és akkor ezek a folyamatok párhuzamosan haladnak. Tehát mezőgazdaság, szolgáltatások, energia, ez olyan területek, ahol a DCFTA úgy gondoljuk, hogy hozzájárul a Tunézia fejlődéséhez, és hát az Európai Uniós érdekekről is szó volt. Tunézia egy fontos piac a mi számunkra, de mi nem a gazdasági megfontolások miatt vagyunk ott, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy partneri viszony a szomszédainkkal. Mindazonáltal a mezőgazdasági piac nincs teljesen megnyitva egyik oldalon sem, úgyhogy ezért mellett az is a célunk, hogy a saját cégeink és exportőreink kép érdekeit képviseljük, akik remélhetőleg kedvezőbben tudnak majd a tárgyalásozatot követően exportálni Tunéziába. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és valóban nagyon szükséges, hogy az olajbogyóval kapcsolatos és az olajbogyó termékekkel kapcsolatosan is eszmecserét tartsunk. Most az előadónak és az árnyék előadóknak adom meg a szót, másfél percben Lenant asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, szeretném Zseribé asszonynak és Damót úrnak megköszönni előadását. Nagyon fontos témákat vetettek fel, ezek mind alapvető témák a tárgyalásban gyakran utazom Tunéziába, és tudom, hogy a eh, nő jogok területén, a civil társadalom eh, területén milyen előrelépés történt, eh, de azt is tudom, hogy Tunéziának segítségre van szüksége, sok még a bizonytalanság. Másrésztről a tunéziai mezőgazdaság fontos része ennek, fontos témája ennek a tárgyalásnak. Körülbelül 11%-át termeli a GDP-nek, és 18%-át az ország nemzeti össztermékének. Tudom, hogy politikai megállapodásra van szükség a tárgyaló felek között, és úgy tudom, hogy jól halad ez a tárgyalás. Az előadó észrevételei között a kontextussal szeretném kezdeni. Az arab tavasz forradalma után tíz évvel a regionális stabilitás még nem tökéletes, és a dél-mediterrán térséghez nagyon közel van ez az ország, ez mind kockázat a fiatal tunéziai demokrácia számára. A fiatal diplomások munkanélkülisége 30%-os mértékű, ez megrázó szám. Ebben az összefüggésben elsősorban politikai megállapodásról van szó, nagyon fontos, hogy az, a gazdaságot újra dinamizáljuk, és az uniónak hozzá kell járulni ahhoz, hogy Tunézia a magrebi térségben sikertörténetté váljon, elsősorban a tunéziaiak érdekében. 2015-ben a parlament egy nyilatkozatot tett a fenntartható fejlődés tekintetében, Két kérdésem volna, ha még van időm. Az egyik a bizottsághoz irányul. Tudnák-e tisztázni, hogy hogyan látják a mobilitási megállapodás helyzetét, illetve a felszólalóktól is kérdezem, hogy ezt a megállapodást sikernek látják-e, illetve hogy hol vannak az esetleges vörös vonalak a tárgyalásban. Köszönöm szépen, Szikál úr! Eh, grazie, Presidente, ma eh, io... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy eh, a civil társadalom képviselői megjelentek itt a körünkben ma délelőtt. Nagyon érdekes ez, az, ez a részletes elemzés, amit hallhattunk önöktől. az ambícióikat is érdekesnek tartom, és ezeket mindig figyelembe kell venni a megalapodásról szóló tárgyalások során. A mezőgazdaság, a szolgáltatások, ezek mind nagyon fontos témák. Tunézia már nagy előrelépéseket tett az elmúlt tíz évben. Úgy gondolom, hogy itt a parlament is biztosította sokszor az Európai Unió támogatásáról, Tunéziát. Az elmúlt években az Európai Unió támogatást nyújtott Tunéziának, pénzügyi támogatást, illetve a demokrácia építésében is próbáltunk segítséget nyújtani, a politikai stabilitás megteremtésében, és az állampolgári jogok érvényesítésében, a civil társadalom jogainak érvényesítésében nagyok voltak az előrelépések. A bizottság is bizonyára ezt elismeri és felismeri, a kiemelt partnerség nagyon lényeges, a strukturált partnerség és a szabadkereskedelmi megállapodás. Fontos, hogy a kölcsönös érdekeket, előnyöket szolgálja. Közös a cél, közös a jövőkép. Biztosítani szeretnénk a közös munkát az innováció fejlesztésben, a kereskedelemben, a kutatásfejlesztésben, az informatikában. A civil társadalom képviselőit szeretném most kérdezni, különösen azt az úriembert, aki a mezőgazdaságról szólt. A 70 ezer tonnáról, amiről beszél, csak egy kis mennyiséget használtak fel. Rispetto ad eventuali proroghe. Nyersolajból, amiről a megalapodás szól. Még mielőtt a meghosszabbításról kezdünk tárgyalni, úgy gondolom, hogy csak kivételes körülmények között lehet ilyen feltételekről tárgyalni és jelen pillanatban nem beszélhetünk különleges körülményekről, úgyhogy ezt a problémát mindenképpen meg kell oldanunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Az önmagában a szabadkereskedelmi megállapodás nem önmagában álló cél. Ez egy politikai megállapodás is, Ez az ország a demokratikus átalakulásban mintát mutatott, de még mindig nagy nehézségekkel találja magát szemben, és gazdaságilag is törékeny. Előttünk van elsősorban egy politikai cél, hogy segítsünk Tunéziának, stabilizáljuk a régiót és a szomszédsági politikát megerősítsük. Vannak még javítani való szempontok, a társulási törvényt újra kell értékelni, és információt kell gyűjteni az a hatástanulmányjal kapcsolatosan is. Nagyon fontos, hogy a megállapodás koherens legyen, a fenntartható fejlődést segítse. Beszéltek arról, hogy aszimmetrikus a megállapodás, való igaz, és sokszor felmerül bennem a kérdés, hogy Tunézia valóban készen áll-e erre a megállapodásra, ami a mezőgazdasági ágazatot illeti. Ha konkrétan megnézzük, hogy milyen állapotban van a tunéziai mezőgazdaság, azt gondolom, hogy még mindig nagyon sérülékeny, és eh, kérdés, hogy a mezőgazdaság kereskedelmi megnyitása milyen hatással volna a tunéziai mezőgazdaságra, hiszen az mez európai mezőgazdaság versenyképesebb és támogatja a közös mezőgazdasági politika. Tehát kérdés, hogy Tunéziának milyen verseny lenne például a spanyol mezőgazdaság, amelynek nyilván ez előnyös volna. Ami a negatív listát illeti, valóban ennek a logikáját felül kell vizsgálni, és az azt gondolom, hogy az Egyeztető Bíróság témáját sem szabad kizárni a tárgyalásokból, Tizián. Grazie, Presidente. Bene, eh, la Tunisia è un partner... Köszönöm szépen, elnök úr. Tunézia fontos partnere Európának, különösen amikor migrációról, illetve terrorizmus kérdéséről van szó. Úgyhogy a szabas kereskedelmi megállapodás Tunéziával, ami már ugye létezik, természetesen még tovább javítható, de eh, eh, hogyha ez eh, kötelezettségvállalásokat jelent, akkor nagyon óvatosan kell eljárnunk, különösen, hogyha a mezőgazdaságról beszélünk, az olívaolaj tekintetében például igaz, ahogy a kollégáink is elmondták, most már tíz éve élvezi Tunézia a több mint 50 ezer tonnás exportot, és, és a 2016-17-es kvóták nem kerülnek teljesen kihasználásra, de a tavalyi évben az export 120%-kal növekedett, Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk a lehetséges következményeit ennek a döntésnek, különösen most egy olyan pillanatban, amikor hát nincs egyelőre sem döntés arról, hogy hogyan is veheti fel a versenyt a Tunézia olaj, eh, az európai eh, eh, olívaolaja. Gyakran úgy árulnak olívaolajat Európában, hogy nincs világos utalás a származási helyre, úgyhogy reméljük, hogy a származási hely védett ez fennmarad. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos fejezetet illetően különösen amikor a e, dolgozók e, jogairól van szó, el kell mondani, hogy a e, munkaerő költsége nagyon alacsony Tunéziában, a valóták nagyon gyenge, és hát a földrajzi közelség fényében valóban felmerül a veszélye annak, hogy az európai vállalkozások oda Tunéziába költöznek. Most pedig lehetőségük vannak a megtenni a válaszaikat. Miss Ribi. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Valóban a 95-ös e, társulási szerződésnek az értékelése nagyon fontos feladat, hatástanulmányal, ágazati és globális hatástanulmányokra is szükség van. A tárgyalási folyamatban ez nagyon lényeges tényező az instabilitás miatt időre lehet még szükség, és az idő nagyon fontos tényező, mert a következő generációkra lesz hatással egy ilyen megállapodás. Esetleg kísérletezhetnénk egyes ágazatokkal, mint az informatikai ágazat, ahol érdemes volna a hatásokat megvizsgálni. Ez egy óvatos megközelítés volna, Nagyon reméljük, hogy ezeket a rendelkezéseket, eszközöket elfogadják a jövőben. Az IDE 2011 óta csökken a közvetlen befektetések mértéke. Az előadó asszony is elmondta, hogy Fontos, hogy Tunézia sikertörténet legyen a magrebi térségben, Ezért lényeges, hogy Tunéziában növekedjenek a külföldi befektetések, több legyen az innováció, a technológia transfer, hogy foglalkoztatni tudjuk a fiatalokat, a diplomás fiatalokat, és hogy ez a demokratikus átalakulás sikeres legyen. Először is a együttműködésen, közreműködésen alapuló megközelítése van szükség, vannak olyan szakmák, amelyek közvetlenül érintettek az ágazatokban, a liberalizálásban. Ezért nagyon fontos, hogy a javaslat kidolgozásában figyelembe vegyük ezeket az elvárásokat, hogy javítsuk a versenyképességet, hogy az európai piachoz valós hozzáférést kapjanak, és a vállalkozások a versenyképességüket javítani tudják. És természetesen a mobilitás is nagyon lényeges, ezt is említették már többen. Ez az előfeltételek között szerepül, a, szerepel a tárgyalási folyamatban. Köszönöm szépen! Delt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az olajra vonatkozó kérdésre szeretnék válaszolni. Ez egy szor, ö, sürgős kérdés, évek óta romlik a helyzet, és nagyon nehéz kezelni. Másfelől a kvóták vonatkozásában. Tunézia szeretné a termelését több lábra állítani. Az utóbbi években nagyon sok száraz év volt, ami nagyon súlyosan vissza szorította a termelési volumeneket, pedig kizárólag erre alapult a tunéziai agrárexport eddig, tehát szeretnénk diversifikálni, és persze újra visszatérni a régi mennyiségekhez, de Tunézia Olaszországtól, Spanyolországtól is függ, hogy mennyire tudja eladni olívaolaját, Európában is komoly termelők vannak, tehát a kvóták kérdését újra kéne tárgyalni egy eszmecsere során. Az olaj tekintetében bizonyítottunk, jó a tunéziai olív a olaj, a balui eh, termelés, eh, de a minőség javítását még lehet tovább vinni, Ez hatalmas munka, hogy a nemzetközi piacokon minden szempontból versenyképesek legyünk, és közben az európai versennyel is meg kell felelnünk, mind minőségi, mind ugye csomagolási tekintetben, de a tunéziai olivalaj eltér az európaitól, más jellegű, együttműködhetnénk, mert nem pontosan egymás piacait, piacain versenyzünk komoly sok szempontú elemzést kéne arról írni, hogy mik az európai és a tunéziai erőssége, kompetenciák. Tunéziaról már elhangzott, ugyanaz, ami Marokkóról, hogy sok specificitásunk van, nagyon eltér az olaj tekintetében és olívaolaj tekintetében is a mi termékünk a szomszédokétól. Az átláthatóság és a komplementaritás kérdésére is hangsúlyt kell helyezni. Mónika, tessék! Először a hatástanulmányokkal foglalkoznék. Volt hatástanulmány a tárgyalások során, ez nyilvános anyag. Ezzel együtt úgy érezzük, hogy még több horizontális fellépésre lenne még szükség, és a 8 Euromed FTA-ből 6-ot kiemelten kellene kezelni. Remélem, hogy ez sikerül is jövőre lábra állítani. És nem csak ország, ország specifikusan kéne eljárni, hanem ex ante elemezve, hogy mik voltak a bevált gyakorlatok országonként, régiónként, ezeket kidomborítani, erősíteni. Vannak szinergiák a két tárgyalások között. Ez egy egyedülálló lehetőség most, hogy a vízunkönnyítésről is tárgyalások zajlanak, és lesz egy szolgáltatási fejezet, is, ami arról szól, hogy bizonyos szolgáltatások előtt megnyitjuk a piacokat, tehát hozzáférést adunk a piacokhoz a DFT jegyében, de közben a vízum könnyítések is életbe lépnek. A vízum könnyítési megállapodás persze összhangban kell, hogy legyen a Schengeni szabályokkal, ezek nem hosszú távú vízumok, hanem ö, rövid távúak, amelyeket csak az egyes tagállamok hosszabbíthatnak majd meg. A tunéziai félnek azonban nagyon fontos, hogy ezek a szinergiák kihasználásra kerüljenek, és a két tárgyaló delegáció és a tagállamok az év vége előtt szeretnének eljutni oda, hogy a lehető legtöbb szinergiát felhasználják a fenntartható kereskedelem fejezet is szépen halad előre. A tunéziai fél a fejlesztési célok teljesítésén dolgozik, komolyan veszi, mindenféle szükséges megállapodáshoz csatlakozott. A Tunézia verseny előnye nem a munkaerő olcsósága, nem Bangladesben vagyunk, hanem az, hogy az európai piacokkal szoros integrációban működik. Ez az a három dolog, amire szerettem volna felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen. Ezzel akkor a 13-as napi rendi pont végére értünk. Folytatni követni fogjuk a tárgyalásokat az előadónk révén és az egész szakbizottság szintjén is. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megszólalt, aki eljött hozzánk Tunéziából, és közvetlenül tájékoztatott minket a helyzetről. További sok sikert kívánok a munkájához vendégeinknek. 14-es napi rendi pont, egy kicsit csatlakozik az előzőhöz. A szolgáltatások kérdése, azon szolgáltatásoké, amelyek termékekhez csatlakoznak. Ezzel kapcsolatban született egy tanulmány, Marina Foltának adok szót, hogy kifejtse 10 percben számunkra, hogy mit lehet erről tudni. and uh, thank you for um, giving the opportunity to look into this complex Köszönöm, köszönöm szépen. Egy pillanat. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kérném szépen, hogy uh, legyenek csöndben, egy prezentációt hallgatunk. Nos, tehát, tehát a tanulmánynak a célja az volt, hogy megvizsgáljuk az ötödik módozatba tartozó szolgáltatásokat, és amikor a ötödik módozatot mondunk, azokat a szolgáltatásokat értjük, amelyek a, a nem szolgáltatási szektor áruihoz kapcsolódnak, ez jelez, jelenti a e, termelő, e, ugye a gyártást, illetve azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az elmúlt időszakban egyre növekvő mértékben használnak. Itt a pénzügyi szolgáltatásokról, a szállításról, a logisztikáról, a KSF-ről van szó. A, e, hát a jelenség, a szolgáltatások felé történő eltolódás, amiről hallottunk, és azok a szakpolitikai kérdések, amelyeket az emberek föltesznek ezzel a jelenséggel kapcsolatban. Ezek a szolgáltatások azok, amelyeket a termelő, a gyártó szektor vesz igénybe, az ipari szektor, és ezeket inputként használják a termelés során. Ezek kapcsolódnak az árukhoz, és ezek ilyen csomagkapcsolt áruként jelennek meg, valamint ezek olyan szolgáltatások, amelyek házon belül állnak rendelkezésre, vagy külső cégek, kiszervezett cégek nyújtják. Úgyhogy a kereskedelme ezeknek a szolgáltatásoknak az ötödik módozatba tartozik, hogy egy példával szolgáljak. Itt látható egy autó, amit ugye mindannyian ismerünk, és látjuk, hogy az autónak különböző specifikációi vannak, és hát megvizsgálva láthatjuk, hogy szinte mindenütt van egy szenzor benne, ami lehetővé teszi a vezető nélküli üzemmódot, és hát amikor egy ilyen autónak az importja jön szóba, akkor nyilvánvaló, hogy ennek az értéke több dologból áll, illetve nagy mértékben függ a szolgáltatásoktól, és ennek nagyon nagy a szolgáltatás tartalma és a szoftver tartalma, tehát ez egy nagyon szofisztikált, egy kifinomult termék, és hát a szakpolitikai kérdés, ami felmerül az, hogy ezt a terméket áruként kezeljük, amikor a határa ér, vagy pedig valami másként. Érdekes azonban, hogy vannak olyan példáink is, amik hagyományosabb hát területekhez kapcsolódnak, például itt van a itt van a, ugye a fa rönkök, vagy hasábok, amelyek aminek az értékének több mint az 50%-át a szolgáltatások teszik ki, ugye a a kivágása, az elszállítása, úgyhogy képzeljenek el egy fa rönköt vagy hasából, tehát egy nagyon egyszerű termék, e, ugye egy fa, amit kivágnak, e, és hát az e, szolgáltatások értéke ebben a termékben igen nagyon, igen magas, és egy másik tart tanulmány ugyan ezt a helyzetet tárja fel, például egy kenyér vagy egy vekni esetében. Képzeljük csak el, ahhoz, hogy előállítsunk egy kenyeret, különböző szolgáltatásokra van szükség, és itt a szolgáltatások értéke meghaladja a kenyér árának, mint egy, vagy a kenyér értékének a 72%-a. Na hát mit érez, amikor hát azt nézzük, hogy mennyi a szolgáltatásoknak az értéke, hogyha politikai intézkedéseket akarunk foganatosítani, értenünk kell, hogy mekkora az értéke ennek a szegmensnek. Vannak bizonyos tanulmányok szerint az ötös módozat 20-47 százalékát jelenti az outputnak, és a multilaterális liberalizációs forgatókönyvben ezek a termékek nem lennének behozatai vámkötelesek. A Besések szerint 300 milliárd euró megtakarítás jelentene 2020-ra a világkereskedelem 500 milli, milliárdal nőve. Tehát valamennyi ország előnyére válna egy multilaterális liberalizáció. Vannak olyan országok, ahol azonban még nagyobb lenne az előny Ázsiában, illetve a gyártó-termelő cégek, országok. És hát nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy a 40 százaléka E, a, e, a munkahelyeknek e, a, a, élvez, esik az ötös módozat hatája alá. Vannak implikációi és a kérdésnek, ami kapcsolódik az Európa 2020 stratégiához és az inkluzívabb gazdasághoz, illetve érdemes szólni arról, hogy a környezettudatos szolgáltatások és árok preferenciát élvezenek, és hát a KKV-k, amelyek ennek a szegmensnek az aktív részvevői, illetve az export lehetőség növelése. Mik tehát a kihívások, amikkel itt szembe kell nézni az ötös módozat kapcsán? Miért beszélünk erről? A kihívások, ahogy korábban elmondtam, ez nem egy ellátási mód, amit a GATT elismer, nincs erre vonatkozó definíció sehol, és ennek megfelelően a tranzakciók, az import és export tranzakciók, amelyek itt láthatóak, ezek tarifa eh, hatáknak, kvóták eh, vonatkoznak ezekre, és, és hát eh, ezt figyelembe kell venni, amikor a szár, származási szabályokról beszélünk, a, ami azt jelenti, hogy ez nem mindig felel meg a, a legnagyobb input értéknek. Ez bünteti a, az európai exportot, bizonyos szempontból, vagyis inkább úgy mondanám, hogy az európai hát szellemi hozzájárulást. A legfőbb konklúzió a tanulmányból az, hogy a kereskedelem liberalizációján figyelnünk kell az ötös módozatra vonatkozó agályokra, legalábbis rövid távon, hogyha ambiciózusabb megoldást keresünk, akkor nem szabad kihagynunk vagy kizárnunk a lehetőségét annak, hogy a globális értékláncról tárgyaljunk a WTO-nál, ami további intézkedéseket jelent, nem csak az ötödik módozatba tartozó szolgáltatások liberalizációját, hanem a az áruk és tőke szabad áramlása szempontjából is figyelni kell ezt, és hát ebben a fázisban, mivel nincs definíciónk, ezt is ki kell alakítani, és hát a tanulmánynak, vagy a jelentésnek a javaslata az, hogy legyen az a meghatározás, hogy ahol a származást meg lehet állapítani, hogyha az áruknál maradunk. Néhány opció, amit hát feltérképeztünk a tanulmányban. Megvizsgáltuk a VTO-t, illetve a multilaterális opciókat is, valamint a bilaterális opciókat, mit lehet tenni a VTO szintjén, illetve mit lehet a bilaterális szinten tenni, és azt tapasztaltuk, hogy különböző opciók állnak rendelkezésre, a van érték dedukció. A, a vto ban van lehetőség az, hogy levonjunk szolgáltatásokat a vámban bevallott értékből, ilyen módon alacsonyabb vámilletéket fizetve. Vannak előnyei és hátrányai ennek, ez korlátozott intézkedés, ez nem a szolgáltatás liberalizáció céljából született, Érdekes az, hogy a harmonizált rendszer a világ vámügyi szervezete működteti, és hát ahogy elmondtam, egy a átfogó globális értéklánc megoldá, megállapodás is megoldás jelenthet multilaterális szinten, és a vám levonás, hogyha ez nem működik a WTO szintjén, akkor bilaterális szinten lehet ezt kialakítani, talán egyszerűbben, valamint egy bilaterális opció lenne egy másodlagos származási szabály bevezetése lenne, és hát végül az ajánlás ajánlások, javítani kell az ötös módozat szolgáltatások definícióját, tehát jobban szeretnénk megérteni, hogy mit is jelent ez, és hogyan kell ezt definiálni a politika szempontjából. További gazdasági elemzést kell kialakítani az Európai Unió és egy ötös módozat szakértői csoportot kell kialakítani, és hát a magánszektor tudatosságát kell növelni, és tájékoztatással kell szolgálni. Együtt kell működni az olyan szervezetekkel, amelyek már ezen a területen tevékenykedtek, illetve a megvalósítás, végrehajtási kérdéseket kell víz, megvizsgálni ami a kutatást illeti, e- elmondhatjuk, hogy ez csak egy kezdő lépés, további szektoriális tanulmányokra van szükség, a, ugye a, a, autó, a kenyér és az iPhone példáján túl, tovább kell értékelni, hogy mit jelent ez a fejlődő országok számára, hiszen ők esetleg nem hát veszik meg rögtön ezeket az ötleteket, és hát a GVC egyezmény szerinti jogi döntésekre vonatkozó opciókat kell kialakítani, és hát ennyi, köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy beszámolt a fejleményekről. Két percet adok a bizottságnak, hogy elmondják a e reakciójukat. Elnök úr, szeretnék javasolni valamit. Először a szavazást tartsuk meg. Sokan a szavazás miatt vannak itt, lehet, hogy egy fél órát vesz igénybe. Az elnök nem a napirendünket követjük. Hogyha 9 órakor mindenki megérkezett volna, semmi problémánk nem lenne az ütemezéssel, úgyhogy a jelenlétre, a fegyelemre inkább magát kell figyelmeztetnie. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm az INTA bizottság kezdeményezését, hogy formálisan is eszmecserét folytassunk az ötös modalitással kapcsolatosan. Nagyon fontos vita ez sok szempontból. Az ötös modalitás nagyon fontos motorja az európai versenyképességnek, és ez sok vitre tárgya lesz még, sok pontosítás és árnyalás vár még ennek a területnek a tárgyalására. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó és kegyensúlyozott jelentést sok konkrét szakpolitikai választási lehetőség áll előttünk, bizonyos opciók ambiciózusabbak, mások kevésbé, de végső soron ígéretes a gazdasági hatás, amire számítunk különböző piaci szereplőkre. Rögtön az elejétől hangsúlyozni kell, hogy az EU exportáló ágazatai számára nagyon fontos, hogy előrelépjünk az ötödik módozat tekintetében. Nem csak a szolgáltatók, hanem fontos ipari ágazatok számára is lényeges, hiszen külső versenyképességük az ötös modalitásba tartozó szolgáltatások színvonalán is múlik. Fontos versenyelőny a szolgáltatások minősége. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni, amelyeket nagyon jól kidomborít a jelentés, de mégis érdemes elismételni őket. Az első, bár új koncepciónak hangzik, az ötös modalitás szabályai nem újdonságok. Az elmúlt 30 évben az EU tisztviselői ismerték már ezek, ismerik már ezeket az importok tekintetében. Ezek olyan eljárások, amelyeket minden vámbelépési ponton használnak, az ötös modalitás szolgáltatásainak értékét lemondják a termék értékéből. Ezt a, az exportra kiterjesztjük most, ez jelent előrelépést valóban. Másodszor multilaterális szinten valóban nehéz ezt az elképzelést népszerűsíteni, de az egész világ számára előnyös lesz, ezért érdemes ezt a lehetőséget egy fta demonstrálni, és majd meglátjuk, hogy ezzel hová jutunk. Köszönöm szépen. Madame Mineur, you want to raise something? Minőr asszony szeretne valamit mondani? Én a vitához szeretnék hozzászólni, ha szabad. Oké. Okay. Dank u wel, voorzitter. En uh, ik wil ook even mijn solidariteit Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném szolidaritásomat kifejezni a tolmácsokkal, hiszen ők most uh, munkaügyi vitában állnak a munkadójukkal, a munkavállalókat egymás ellen fordítják verseny előny érdekében, és a tranzakciókat a legolcsóbb helyekre viszik. Ugyanez igaz a foglalkoztatásra is. A legvonzóbb munkaadók kínálják a legrosszabb feltételeket. Mindez nagyon rossz hír minden munkavállaló számára, a termelők számára és a boltok számára is. Tudatában vagyok, hogy a szolgáltatások liberalizálásáról beszélünk, ez tagadsz megállapodás értelmében ezeket már egyébként is liberalizálták. Elgondolkodhatunk azon, hogy ennek mi a következménye. Két kérdésem volna. A hatástanulmányt megfelelően végezték el? Másodszor globális szinten vonatkoznak ezek a szabályok bij aan de opkomst van crowdworking. Dat zou ik een slecht idee vinden mindezt az összefüggést a crowdworking jelenséggel megvizsgálták-e? Ez esetben az elnök mikrofonja kikapcsolódik. Köszönöm szépen az észrevételeket. Ami az első kérdést illeti a hatástanulmányjal kapcsolatosan, a jelentés most az első szakaszában jár. A tanulmányok elkészítése is mély gyermekcipőben jár. Az cél pontosan az, hogy egy exportcsoportot létrehozzunk és feltérképezzük azokat a kérdéseket, amelyekre még választ kell keresnünk, amelyeket meg kell vizsgálnunk. A hatástanulmány ennek része volna. Ami pedig a crowdworking-et illeti és az ötödik módozat ehhez való kapcsolódását, E, a jelentés erre nem tér ki. De hogyha egy csoportot kialakítunk, akkor a feladatai közé fog tartozni az is, hogy tanulmányokat rendelje meg azért, hogy ebben a témában is többet tudjunk. Köszönöm szépen, hogy bemutatta a tanulmányt, és majd az ötödik mozdulatra vonatkozó vitát a jövőben is figyelemmel követjük. Köszönöm szépen, ezzel le is zárhatjuk a 14. napi rendi pont tárgyalását. Még mielőtt a 15. napi rendi pontra térnék rá, szeretnék gratulálni Helmut Scholznak. Ma van a születésnapja, boldog születésnapot, Isten éltesse sokáig! Thirty-eight, I guess. So. 38 éves, ha jól tudom. A 15. pont az első szavazásunk, de még mielőtt szavaznánk, eh, teszteljük az elektronikus szavazó berendezéseket. A próbaszavazást most elindítom, kérem szavazzanak. Everybody voted? Ha mindenki szavazott, akkor ellenőrizzük az eredményt. Uh, okay, and the vote is closed. Lezárom a szavazást. Minden működik. Kezdjük is a 15. napi rendi pontot, vagyis a szavazást. Mégpedig csak egy szavazás vár ránk, megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom. Adopted is a vote. Elfogadtuk nagy többséggel, Kaspari úr, gratulálok. 16. pont, egy szóbeli kérdés, a DRA és a DEVE kérdése, egyetlen szavazásra szavazunk róla, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva nagy többséggel. 17. pont, az EU társulási egyezmény végrehajtása a Moldovával ez a téma. A hármas módosítással kezdünk, két részben szavazunk. Először is mellette, ellene tartózkodás, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodás Elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elment. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás átment szóbeli módosító Hautala asszonytól, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosítóról nem kell szavaznunk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás átment, 1-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor a záró szavazást géppel, szavazógéppel ejtjük meg. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. 31-3-1 arányban nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. 18-as napi rendi pont. Ez a Grúziával megkötendő társulási megállapodásra szóló egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás átment. Ötös mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell az ötöst. Kérem géppel is szavazzanak. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Az ötöst elfogadtuk. Hatos mellett, szóbeli, vel együtt, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 14-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 15-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Átment 17-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 18-as mellette ellene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 25-ös mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 26-os mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 27-es mellette, ellene, tartózkodás. Ez is átment 28-as mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk, záró szavazás következik. Szavazógéppel megnyitom, és lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok a módosított szöveget. 19-es napi rendi pont, Ukrajnával kötendő megállapodás, egyes mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás. Ugyancsak hármas mellette, ellene, tartózkodás. Átment négyes mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás átment. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette szóbelivel együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizen Kettes mellette ellene tartózkodás ugyancsak, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás ugyancsak, 17-es mellette ellene tartózkodás átment, és akkor a zárószavazás az Ukrajnával kötendő társulási megalapodásról következik. Géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többséggel, nem akkora nagy többséggel, mint mondjuk az előző, de továbbra is. Gratulálok az előadónak. 20-as napi rendi pont szavazás. Az EU-USA szakszervezeti lenne kereskedelmi kapcsolata. Egyes komplexum mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás átment, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as, az egy kiegészítés a 6-oshoz, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 39-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnt, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. 39-esről géppel szavazunk. 39-es. Lezárom a szavazást. Ó, oh. majdnem egyhangulag elfogadtuk. Emeljék a karjukat. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös 8A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as kiegészítésképpen mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodás. Ugyancsak 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 58-as helyett 12-es kompromisszum mellette ellen tartózkodás. 63 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 61 es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 66-os mellette, ellene, tartózkodás átment, 67-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrzést igényel a dolog. A 67-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 68-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk ezt is, de nézzük meg. A 68-asról ismét szavazunk szavazógéppel. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról módosított sokkal együtt szavazunk géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többséggel gratulálok az előadónak. Uh, and thank you for the good cooperation. Köszönöm a jó együttműködést mindenkinek, mondja az előadó. 30, 21-es eh, napirendi pont az Afganisztándal kötendő együttműködési megállapodásról csak egy pontról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. lezárom azt, és akkor ezzel a szavazásnak vége, és rátérünk a 22-es napi rendi pontra, a monitoring csoportok beszámolóira. Ők ugyebár a bizottsági munka oszlopos részét végezik, végzik. Ha valaki most ki akar menni, akkor gyorsan és csendben tegye, mert a monitoring csoportok munkáját, a róluk szóló beszámolót szeretnénk érdemben meghallgatni. Dél-Afrika lesz az első beszámolók közül. Adja? Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, eh, kedves kollégák, eh, a monitoring csoport eh, a dél-afrikai fejlesztési közösséggel folytatott megállapodás, a DigiTrade jelenlétében kötött megállapodásról szól. A értékes hát, tájékoztatást kapott. A bizottság 2016. Eh, júniusban szólt megállapodásról tájékozódott, ami 2016. októberben lépett életre. Ez egy aszimmetrikus kereskedelmi megállapodás eh, az Európai Unió és eh, Botswana, Lesotho, Namíbia, Dél-Afrika és Swaziland alkot a közösség között. Dél-Afrika nyilvánvalóan a legerősebb regionális partner a közösségben, úgyhogy ez egy sokszínű országcsoport, amely különböző kihívásokkal név szembe, Mozambik és Lesotho a legkevésbé fejlett ország minősítést élvezi, és eh, hát a, nem volt teljesen zökkenőmentes a eh, koordináció a csoporton belül, eh, különböző problémák merültek fel a koherens szabályok kialakításában a közös platform hiánya az egyik fontos probléma. Számos szadek országban a dialógus hát gyenge és korlátozott. Ezen kívül sajnálattal tájékoztatom önöket bizonyos zavanyú tényezőkről az erőfeszítésünk ellenére. A dél-afrikai vám megnövelte a vámtarifákat textiltermékekre, az Európai Uniós csirkebehozatalát korlátozza, a fitoszanitális intézkedéseken keresztül a közös ülés 2019. februárban kerül sor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van ezzel kapcsolatban kérdésük, vagy észrevételük? Ha amennyiben nincs, akkor elmondom, hogy jönnius és én monitoring ülésre került sor az Egyesült Államokkal. Úgy gondolom, hogy ugyanazokról volt szó, mint amikről tegnap a bizottságban Jean-Luc Dumartival, és hát a a e, extraterritoriális hatásról is szó volt tegnap Miss Nidiával a szankciók e, e, csoportból, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem szolgáltunk további információval. Aztán Dél-Amerikával kapcsolatban is volt egy ilyen monitoring csoport. Köszönöm szépen, igen, kedden a közép-amerikai eh, monitoring csoporttal eh, volt eh, ülés, Alfaro nagykövettel Kosztarikáról, illetve, illetve a biztosa. Kosztarika jelenleg az elnöke Szikának. Először is szeretnék egy problémára utalni, amivel már többször szembesültünk. Tudják, hogy 2019-ben a e, kereskedelmi pillér működésének az elemzése van a napirenden. A társulási megállapodás öt éve van e, életben e, ami a kereskedelmi pillér alkalmazását illeti, de mind mostanáig négy tagállamnak kell ezt még mindig ratifikálnia. Emlékszem, hogy elnök úr és más elnökök is Tajani elnöknek levelet írtak, és hát ebben kérték, vagy ragaszkodtak ahhoz, hogy hát bizonyos nyomásra van szükség, bár ezt így nem mondanám, de inkább azt, hogy meg kéne győzni a tagállamok parlamentjét, hogy kicsit próbálják felgyorsítani a ratifikációs folyamatot, ami az ilyen megállapodásokat illeti. Én parlamenti képviselő, én tudom, hogy milyen bonyolultak ezek az ügyek, és ez gondos vizsgálatot igényel, de hát, hogy, hogy több mint öt évre van szüksége a ratifikációhoz, hát hogyan lehet bizalmunk egy ilyen gyorsan változó világban. Úgyhogy hát erre nagyon nagy szükség van, és lehetőleg szükség van, meg kell találni a együttműködés jobb mechanizmusát az Európai Intézmények és a Nemzeti Parlamentek között már, ami a ratifikációt illeti. Mindeközben különböző testületeknek az üléseire került sor, bizottságoknak, még a múlt héten is volt egy ilyen bizottsági ülés, Természetesen vannak bizonyos hát pozitív és vannak kritikus pontok az alapján, amit a bizottság hát értékeléseinek, értékes jelentése mutat be számunkra. A kereskedelmi forgalom tekintetében kielégítő fejlődés van, összességében noha növekedett, nem abban a mértékben, amivel általában a kereskedelem fejlődését megfigyelhetünk. És hát ha megnézik az exportot a közép-amerikai országokból, jó, hát a banán, a pálmaolaj, a hal és a kávé tekintetében igen dinamikus, különösen Costa Rica orvosi eszközöket és pálmaolajat exportál, de kevés szektorra összpontosul ez az export, és még a tarifamentes kvótákat sem használták ki teljes mértékben, úgyhogy a lehetőségek, amelyek hát ugye ott vannak, megvannak, és amelyeket már kialakultak, még mindig van tér a mozgá, mozgástér. A közép-amerikai országok például a kvótájukat száz ban csak a cukor és a rum esetében használja ki, és az EU is csak 50-70 százalékos mértékben használja ki a sonka és ilyen hasonló termékek esetében. A nyár után készül egy beszámoló ezzel kapcsolatban, és úgy gondolom nagyon érdekes lesz azt feltérképezni, hogy mik a mögöttes okok, az információ hiánya netán, vagy árak jelentenek gondot, vagy logisztikai kihívások vannak, úgy gondolom, hogy ez tehát az egyik legfőbb kérdés, amit majd hát vizsgálnunk kell, és hát természetesen vannak további kereskedelmi akadályok, versenytörvény, a különböző díjak, tehát a versenytörvény, ami nincs teljesen elfogadva. Tehát különböző problémák vannak, amiket még kezelnünk kell. A civil társadalommal folytatott dialógus szabályai kialakultak, de a TSD területén, különösen a munkaerő területén sok kihívással kellett szembesülnünk, és hát a bizottság jelezte, hogy a bilaterális nyomonkövetés már megkezdődött pár országgal, például Guatemalával, csak hogy egy példát említsek a kollégák utaltak a nagykövettel folytató beszélgetésnél, hogy nagy különbségek vannak az egyes országok között, például a civil társadalom jelenléte, megléte tekintetében, például a KKV-k nem került explicit említés a megállapodásban, ez is olyasmi, amiről beszélnünk kell, és hát a bizottság megint csak jelezte a jelentőségét a regionális integrációnak, és ezt is a támogatásunk övezi, de hát nyilván hát szép dolog kritizálni másokat, amikor a saját helyzetünket kéne néznünk. Úgyhogy egy a kezdeményezésekről szóló jelentés fog készülni, és ennek az elkészítésére a nyár után kerül sor, ha jól értesültem a diversifikációról Közép-Amerikában, mik az, az okai annak, hogy a lehetőségeket mindegyik nem sikerült teljes mértékben kihasználni, aztán a ratifikáció kérdése, az alacsonyabb korlátok, a TSD és a munkajogi erőfeszítéseknek a fokozása, illetve a regionális integráció jelentősége. Úgy gondolom, ezek a legfőbb kérdések, amiket meg kell említeni ebben a jelentésben, és hát aztán várakozásra nézünk a nyarat követő munka elébe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az... Köszönöm szépen az áttekintést. Van-e kérdés vagy észrevétel? Esetleg a tagállami ratifikáció területén érdemes volna többet tenni. Köszönjük ezt az emlékeztetőt. június 19-ével kapcsolatos Helmut Scholznak adom meg a szót. Tegnap átfogó vita zajlott az EU-Latin-Amerika kereskedelmi kapcsolatok témakörében. Röviden próbálok beszámolni erről. Tegnap a Kolumbiával kötendő megállapodás előadója már beszélt az elképzeléseiről, illetve a jelentés elkészítéséről az EU e Kolumbia szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásának első öt évéről. Kedden eh, részben az eh, öt éves végrehajtásról egyeztettünk, és egy eh, és az egy évről, amíg Ecuador is már részes fele volt ennek a megállapodásnak. Jörgen Zern úr is megszólalt ebben a kérdésben. Azokra a kérdésekre összpontosítottunk, hogy a TSD fejezet végrehajtásával hogyan állunk, az INTA delegáció beszélt a, a Peru-Kolumbia megállapodásról. A TSD fejezet végrehajtásának bizonyos eh, aspektusairól is egyeztettünk, hogy hogyan állunk az úti terv végrehajtásával, Peru és Kolumbia kormányával hogyan tudjuk a kapcsolatot. Az ekvádori aspektus is kapott figyelmet. Az ekvádori fél kérése volt, hogy gyorsítsuk fel azt a folyamatot, amelyben elfogadjuk a célzott befektetési megállapodásokat. Több kétoldalú beruházási megállapodás született Ecuador és különböző EU tagállamok között. Most Ecuador érdeke az volna, hogy egy ilyen megállapodás is létrejöjjön, és talán még ennél is fontosabb, hogy megállapodás szülessen azon termékek esetében, amelyek az EU-Chile megállapodás mintáját követnék, illetve azt a lehetőséget kellene feltárni, hogy az organikus dimenziót is feltárjuk a, az áru cserében. Ecuador számára Ecuador versenyképes és nagy kihívás jelentő partner volna, hogy a jövőben a kereskedelmi kapcsolatokat ilyen módon szervezzük. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos aspektusokat meg kell fontolni a kereskedelmi kapcsolatban, ami nem hagyományosan növekedés orientált, hanem figyelembe veszi azt is, hogy az organikus termékek cseréje hogyan adhatna több esélyt ezeknek az országoknak, hogy hozzáadott értéke rendelkező termékekkel lépjenek be a nemzetközi piacra. Másodszor meghívtuk a panamai szakszervezetek képviselőit, akik eh, Ecuadorban eh, tevékenykednek, valamint illetve a banán ágazatban a szakszervezetek, működő szakszervezetek képviselőit, amelyek Ecuadorban, illetve az Európai Unióban működnek. Véleményük szerint nem kielégítő a helyzet bizonyos területeken, a banántermelésben. A belföldi tanácsadói csoportok felelős választ adhatnak a kormánynak, hogy a munkavállalók problémáit felkarolják, hogy struktúrált, szervezett eh, nagyvállalati termelésben eh, hogyan vesznek részt. Illetve, hogy együttműködés jöjjön létre a kormány és a tanácsadó csoportok között a helyzetjavítása érdekében támogatandó azon kormányzati erőfeszítéseket, hogy a társadalmi és ökológiai fejlődési vonalat kövesség Nagyon érdekes volt ez a vita, amit a nyomon követő csoport folytatott. A nyomon követő csoport nyomon követi, ahogy a neve is mutatja, a szabadkereskedelmi megállapodás további végrehajtását. Nem csak egy 5-8 éves időszakra nézve, hanem sokkal aktívabban kell követni az eseményeket a végrehajtás során. Köszönöm. Köszönöm. Csak röviden, köszönöm ezt a nagyon átfogó beszámolót. Nagyon érdekes volt, amit a végén mondott a banántermeléssel kapcsolatosan Ecuadorban. Több jelentés született az a brit sajt sajtóban, a civil társadalom körében, a banántermeléssel kapcsolatban. Nagyon érdekes volna, hogy a Helmut erre visszatérhetne, és érdemes volna foglalkozni ezzel a problémával a tanácsadói csoportokban is, hogyha erről a témáról nem ejtenek szót, akkor miről? Helmut. Teljesen egyetértek David megjegyzésével. Valószínűleg a szakértői csoportok munkájának pontosan ez a szíve, lelke, különböző fejlemények történnek. Peruban ilyen belföldi tanácsadói csoport még létre sem jött. Ez kiderült, amikor oda látogattunk. Az európai oldalról az egyik követelés pontosan ez a bizottság, vagy éppen a Digitrade felé, hogy létrejön egy ilyen tanácsadói csoport, még mielőtt kereskedelmi tárgyalásra kerítünk sort, ez egyébként novemberben lesz Kitóban, de ezelőtt a belföldi tanácsadói csoportoknak talán közösen kellene egy találkozót szervezni, amilyen tárgyalhatnak a problémáikról, áttekintve, hogy valójában hol állunk, sokszor a minisztériumoktól olyan tájékoztatást kapunk, ami nem ugyanabba az irányba mutat, mint amit a kormányzattól hallunk. Az Európai Parlament Kereskedelmi Szakbizottsága nem csak a kereskedelmi megállapodások megkötésénél kellene, hogy báváskodjon, hanem figyelnie kellene ezeknek a végrehajtását is. Ezért nagyon érdekes, hogy kedden a monitorunk csoportban milyen beszámolót hallottunk. A két előadó egyetértett abban, hogy fontos ez a folyamatos nyomonkövetés, hogy kövessük az eseményeket, és azt is figyeljük, hogy a bizottság milyen munkát végez a bizottság ezekben a tanácsadó csoportokban. Köszönöm szépen. Ha nem kérnek többen szót, akkor a 22-es pont le is zárhatjuk, és a 23-asra térhetünk azonnal. Egy bizottsági közlemény a globalizáció előnyeinek kihasználásáról az előadó nincsen jelen, de itt van az, aki képviseli. Igen, Joachim Schuster az előadó, ő helyette jelentem meg. Szeretném felolvasni az észrevételeit. Kedves kollégák, jelenleg három globalizációval kapcsolatos feleményel állunk szemben. Nagyon komplexek az értékláncok, és a nemzetközi munkamegosztást átstruktúrálták, illetve a kölcsönös függőségeket. A globalizáció előnyei nem egyelően oszlanak meg a különböző régiók és társadalmak között világszerte. Jelenleg eh, nagy átalakulás eh, zajlik a hatalmi szintéren. Trump a eh, saját kis kereskedelmi háborújával megkérdőjelezi a, rule, a szabályokon alapuló rendet. Az új kínai stratégia, offenzív stratégia szeretnének a világ vezető gazdasági hatalmává válni. Az Egyesült Államokban demagóg elnököt választottak, vagyis tartanak attól, hogy elveszítik vezető társadalmi hatalmi helyzetüket, az Európai Unióban is tapasztalható hasonló gondolkodás. Nem csak Trump jelent meg ez a jelenség, és nem is fog eltűnni vele. Az Európai Uniónak megfelelő intézkedéseket kell kialakítani annak érdekében, hogy felépjen ezen fejleményekkel szemben. Ez csak egyértelmű paradigmaváltással érhető el. Ezek a fejlemények a jelentésem sarokkövei, Remélem, hogy a globalizáció előnyeiről szóló jelentésem a stratégiai válaszok kialakításához hozzájárul. Először is a fenntartható fejlődési célokat fenn kell tartani, illetve a klímavédelmi célokat is, iránymutatásokat kell adni, és végrehajtás előtt az új politikai célokat próbára kell tenni. Először is konszolidálni kell a gazdasági és monetáris uniót. Az erős belső piac előfeltétele a külső stratégiák végrehajtásának. Másodszor az EU politikát el kell fogadtatni a civil társadalommal, valós átláthatóság révén, részvétel biztosítása révén, illetve a globalizációra megfelelő válaszokat kell adni strukturális változásokkal. Harmadszor támogatni kell a kis- és középvállalkozásokat egy koherens politikai stratégia keretében. Végül, de nem utolsó sorban gyors végrehajtásra van szükség a dömping és támogatás elleni politikák tekintetében, Átfogó iránymutatásokra van szüksége az Európai Uniónak az átalakuláshoz való alkalmazkodás érdekében. A fenntarthatósági rendelkezésekre is szükség van a kereskedelmi megállapodásokban. Fontos még a vállalati társadalmi felelősségvállalás is. Az uniónak belső intézkedéseket is kell tennie tekintetben, de felelősségteljes vállalkozói viselkedése van szükség az emberi jogok tiszteletben tartására. A kiinduló ponthoz visszatérve, a paradigmaváltás, ami az új kínai, illetve amerikai stratégia szükséges következménye, feltételezi az Eurázsiával való megújult együttműködést minden nehézség ellenére, illetve megfelelő együttműködést az afrikai államokkal. Így lehet csak esélyünk, hogy a jövőben is a globális szintéren fontos szereplők maradjunk. Köszönöm. Sorry, Madame Andrikiene. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a eh, raportőrnek, Joachim Schuster úrnak, és szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot a jelentés tervezette, kapcsolatban, illetve az ezzel kapcsolatos álláspontunkra. A globalizáció egy eh, véget nem érő folyamat, ami ez új kihívásokat jelent, amikkel az Európai Uniónak szembe kell nézni. Üdvözöljük a Reflection Paper-t, a globalizáció előnyünkre fordítását, és azt, hogy a bizottság elismerte, hogy a globalizációt méltányosan kell megosztani, hogy ennek negatív hatásai is vannak, és különböző eszközökkel kell ezt kezelni, a kereskedelem csak egyike ezeknek ahol a gazdaság nem működik, a demokrácia is sérül. Az állampolgárok egyre erősebbek, sokan azonban úgy érzik, hogy a demokrácia nem jelent megfelelő válaszokat. A globalizációra adott válasz nem lehet az, hogy bezárjuk a határokat. Ez, ez, ez, azonban azt is jelenti, hogy szabályokat megfelelően kell alkalmazni, elkerülendő a szociális dömpinget és a kihasználás ki a nem megfelelő gyakorlatokat is nöktőknek véget kell vetni, és ugyanígy a munka foglalkozatási törvények megszegését, illetve az adóelkerülést is ki kell küszöbölni. A protekcionizmus egy lusta intellektuális válasz a kihívásokra, a határok bezárása és a protekcionizmus dominó hatással jár, ami sérti az importőröket, az exportőröket és a fogyasztókat is. Ezért ezeket a kihívásokat átláthatósággal kell fogadni, meg kell nyugtatnunk az állampolgárokat, és a globalizáció hatását kézben kell tartani. Véleményem szerint a jelent jelentés a kereskedelmi szempontokról meglehetősen rövid ahhoz képest, hogy milyen fontos a téma. Ez azonban lehetőséget ad a továbbfejlesztésére. Noha sok jó észrevétel van benne, úgy gondolom, hogy a jelentés összességében túl negatív, nem világít rá a pozitív aspektusaira a globalizmusnak, nem hangsúlyozza a pozitív teljesítményeket, például a kereskedelmi politikát, a kereskedelmi eszközöket, illetve a szabadkereskedelmi megállapodásokat a kereskedelmi e, megállapodások elkötelezettséget jelentenek mindkét oldal számára azáltal, hogy e, e, piaci hozzáférés a fejlődő országokban, és ilyen módon a reformokat segíti elő, és a külföldi országokat a dömping kizárására készteti, és akadályozza az olcsó exportot Európában. Úgy gondolom, hogy hangsúlyoznunk kéne a pozitív aspektusokat, és arra kell figyelnünk, hogy hogyan kell alakítani meglevő eszközeinket annak érdekében, hogy jobb eredményeket hozzanak. A jelentés bizonyos részekben túl sokat foglalkozik a mi és a VTO gyengéivel. Úgy gondolom, hogy el kéne kerülnünk azt, hogy csak a gyengeségeket hangsúlyozzuk, ellen, ellenkezőleg azt kéne kellene vizsgálnunk, hogy hogyan lehet megerősíteni eh, a meglevő kereteket, hogyan lehet a meglevő eszközöket kezelni, és hogyan lehet ezeket kiegészíteni. Az, hogy versenyképesek maradjunk, része a válasznak arra, hogy hogyan lehet a globalizációt előnyünkre fordítani, különösen eh, azzal, hogy az Európai eh, Unió jövedelmének harmada a fejlődő országokkal való kereskedelemből származik a e, bizottság e, igyekszik választ adni ezekre a kérdésekre, annak kérdések érdekében is, hogy a e, globális kötelezettségeinknek megfeleljünk például a fenntarthatóság tekintetében. Úgyhogy kíváncsian várom az eszmecserét, és remélem, hogy jó végső eredményre fogunk jutni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Az LCR frakció nevében Lunának akarok szót. Önök nevében beszélek, aki nem tudott ma eljönni, elnézést kér és az ő nyilatkozatát szeretném felolvasni. Ahogy az előadó is elmondta, a globalizáció az értékláncok változása, a kereskedelmet is megváltoztatják, a piacokat is. Sok előnye van nyilván annak, hogy közelebb kerülünk egymáshoz a globalizációban, de oda kell figyelni rá, hogy senki nem maradjon ki súlyosan ebből a folyamatból, és egyes javaslatait az előadónak úgy fogalmazta meg, hogy például hangsúlyozza, hogy minden kereskedelmi megállapodásbeli fejezetre egyformán oda kell figyelni, a fenntarthatósági szempontokra ugyanúgy a tehát minden fejezet egyszerre fontos, egyaránt fontos. A kereskedelem szolgálatában áll a fenntartható fejlődésnek, de nem fordítva. Tehát az LCR frakció ezért egy szabály alapú megközelítést javasol világszerte, ennek megtartását, a szociális és emberi jogok figyelembevételét, a multilaterális megállapodások szem előtt tartását, és a szabályok be nem tartását esetén a szankciók mellett kiállunk. A jelentés szerintünk nem elég eh, hangsúlyt helyez az új technológiák eh, szerepére a globalizáción belül, és arra, hogy a munkaerőpiac meg fog változni, új skillekre lesz szükség, és régi skillekre meg már nem. A kereskedelem ezzel szoros összefüggésben áll, és meg fog változni az is, hogy mit hívunk hazánknak ez egy nagy kihívás a kereskedelmi stratégiák tekintetében is. A blockchain például egymagában óriási kihívás, amely óriási lehetőségeket is rejt magában, átláthatóságot, rugalmasságot adna a nemzetközi kereskedelemnek, ezzel is kéne foglalkozni a szövegben és ahogy Maszka asszony is elmondta, az előadó nevében azt szeretném elmondani, hogy a protekcionista gyakorlatok és az új protekcionista erők a világban, amelyeknek a hatása Ázsiában, Latin Amerikában különösen érzékenyen érezhető, ellen fel kell vennünk a harcot, ugyanakkor az USA továbbra is a legfontosabb kereskedelmi partnerünk, meg kell találnunk valamilyen modus vivendit, amelyel kezelni tudjuk az USA jelenlegi politikáját, és vissza tudunk térni majd a szabály alapú kereskedelmi rendszerekhez. Szívesen együttműködik az előadó mindenkivel, aki a témáért felelős. Köszönjük szépen, Hautala asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Frakcióm üdvözli a tervezetet Schuster úr tollából. Egyetértünk az ő megközelítésével, a valós kihívásokat pontosan meg kell fogalmazni. Az egyik legfontosabb ilyen valós kihívás például az, hogy az emberek elégedetlenek a globalizáció egyenlegével. Tehát sok előnye van a globalizációnak, de a hátrányai pedig nem egységesen osztjuk el a világban. Nő a világban a különbség az emberek életszínvonala, életminősége között, és ezt a kereskedelem politikával valamelyest enyhíteni lehetne. A kereskedelem politikának változnia kell. Nem, nyilván nem elsődleges feladata a szociális célok megvalósítása, de a fenntartható, 17 fenntartható célok között ilyenek is vannak, és erre figyelemmel kell lennünk, nem lehet már a régi kereskedelmi politikát érvényesíteni. Malmström asszony a bizottság kereskedelmi biztos a Trade for All ö, ö, jelszavával, nem tudom pont mit akart mondani, ezt lehet jól érteni, meg rosszul is. Elnök úr figyel? Igen, multitasker, jó, megértem. Tehát eh, a fenntartható fejlődési célokat igenis be lehet építeni a kereskedelem politikába is. És itt a parlamenten belül is ezzel eh, okosabban, integráltabban kellene foglalkozni, ha valaki akkor elnök úr ezt tudja. Tehát Trump úr most letett valamit az asztalra, ő egyértelműen protekcionista, ez nem megoldás és kiút Európa számára. Most ezt a problémát kezelnünk kell. A helyes válasz részét kell, hogy képezze a multilateralitás elvének fenntartása, miközben a bilaterális kapcsolatokat is tiszteljük, és Európa ne hagyja magát a szabály követő pozícióban kényszeríteni, legyünk mik, mi a szabályalkotók, de ugyanakkor persze ezen szabályok követői is. Szerintünk az érvényben levő kereskedelmi megállapodások mind érvényesek, ezeket lábbal tiporni enyhén szólva. Bölstelenség, ne menjünk el defenzívába, legyünk offenzívek az USA-val szemben. Az EU a klímapolitika területén élen jár. Jó a reputációnk ezen a területen, azzal együtt, hogy persze mi sem felelünk meg a kihívások mindegyikének. A nemzetközi kereskedelem sok helyen ellenében hat a klímaváltozás elleni harc céljainak, ezért jó lenne, hogyha mi konkrétabban megpróbálnánk megfelelni a Párizsi vállalásoknak, és például, ahogy a Japánnal megkötött kereskedő megalapodásban ezt expliciten már meg is fogalmaztuk, ezeket a célokat középponti módon be kell építeni az európai kereskedelmi politikába. A klímaváltozás elleni harcot ugyanis. Legyünk ambíciózusak, reformokra képesek, és játszunk vezető szerepet, és legyünk önmagunkkal összhangban. Muszka asszony említette, hogy a felelős üzleti kapcsolatok ápolása területén az Európai Unió eddig is már élen járt. Jó lenne, hogyha megőriznénk ezt a szerepet. Az EU maradjon meg az OECD normák képviselőjének, betartójának, és minden új jogszabály, ami nálunk születik, legyen összhangban azokkal. Nagyon nagy szükség van most a szabály alapú üzleti kapcsolatokra, Látjuk, hogy hány oldalról éri ezt a korábbi rendszert támogatást, néha még Európán belüli politikusok szájából is hallunk ilyesmit, ezért egységes európai megoldásokra van szükség, és kötelezően szabály alapúan kell tartani a kereskedelem politikánkat. Ami pedig Bangladest illeti, ez egy ambíciózus, jó ötlet, a bizottságot támogatjuk ebben, az ILO-val, a dakai kormányjal és együttműködünk, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem javultak Bangladesben az ott foglalkoztatottak életkörülményei megfogható módon, már mint a textiliparról beszélünk most. Tehát jó volt ez az elképzelés, de egy új megközelítésre lesz szükség, úgy tűnik. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ezek valóban olyan kérdések, amelyeket szemmel kell tartanunk a következő választásokra is készülve, sok tehát még a munka. Minőr asszony és Datmos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok munka zajlik ebben a fontos témakörben. Köszönöm szépen az előadónak a sok munkát, a fejlesztési célokról is beszélt, a klímavédelmi intézkedésekről, és úgy gondolom, hogy ez a munka már most eredményekkel jár, jó lenne még ambiciózusabbnak lenni biztosítva, hogy megfelelő hatástanulmány készüljön a nemzetközi kereskedelmi politikáról, milyen kihatással van a környezetre, vagy éppen az emberekre. Nagyon szigorúnak kell lennünk, a hatástanulmányokat előre kell készíteni, az eredményeket pedig komolyan kell venni, végre kell őket hajtani, különben eh, meginog a politikába vetett bizalom. Ami a hatástanulmányt illeti, néhány dolgot szeretnék ebből extrapolálni, amit a bizottság elmondott. Sokan bírálják a többoldalú befektetési rendelkezéseket, mert ez a multinacionális cégeknek kedvez, és gyakran ezt azonosítják a multilateralizmussal, és annak a negatív hatásait hangsúlyozzák. A globalizáció során a szegénységet leküzdhetjük, hogyha megfelelő módon állunk ehhez. A bizottság felismeri, hogy a kormányok nincsenek abban a helyzetben, hogy maguk fordítsák előnyünkre a globalizációt. Nézzük csak az OECD, OECD rendeletet, a több a multinacionális cégekkel kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy a különböző főigazgatóságok jól működjenek együtt. Aztán ott van az adók kérdése. Az adóelkerülés nagy probléma. A digitalizáció segít ennek megelőzésében, de az is fontos, hogy a klímaváltozással szemben fellépjünk. Ennek is súlyos gazdasági következményei lehetnek, illetve az energetikai átállásnak is. Mikrofon. Mikrofonon kívül beszél. Szeretnék Minó asszony felszólalásáról néhány dicsérő szót mondani. Nem is tudom, miért nem beszél angolul, hiszen jobban beszél, mint én szinte. Hautala asszony megalapításai nagyon érdekesek. Rámutatott valamire, ami sok vitánknak a gyökér tényezője. Elnézést, hogyha félreértelmeztem valamit, amit mondott. Párhuzamosan kiállunk amellett, hogy szabályozzunk úgy, hogy a klímaváltozást fékezzük, és az úgynevezett zöld napi rendet mozdítsuk elő, ezzel nincs is gondom. És tényleg nagyobb fokú kereskedelemre van szükség, hogy ki tudjuk használni a globalizáció előnyeit, de valahol a vita lényege az is, hogy meggondoljuk, mennyire nagy teher az, ami a kereskedelemre, az iparra hárul. Különösen a, az előállító iparra a 28 tagállamban, nem sokára 27, annak érdekében, hogy a klímaváltozással kapcsolatos menetrendet teljesíteni tudják, más szóval. mi ennek az előnyös oldala? Mondjuk ne gyártsanak Németországban autókat, ez védhető álláspont lenne, de mondjuk ki, és fel kellene ismerni, el kellene ismerni ezeket a szempontokat, nem csak a zöld pártban, hogy döntéseket, választásokat kell hoznunk, és a klímaváltozásra vonatkozó szigorú szabályozás fékezi az ipar fejlődését az EU-ban. Hogyha azt mondják, hogy van 97 okuk arra, hogy azt mondják, hogy ez megéri, akkor ezt el tudom fogadni, de csak mondjuk ki ezt? Elnök úr, kifutunk az időből, mert úgy láttam, hogy nagyon fészkelődik. Mindig tiszteletben tartom a felszólalás időket, aztán van valami, amiről korábban beszéltem, körülbelül 10 másodperccel ezelőtt, az a megtiszteltetés ért, hogy az Európai Parlament tagja lehetek, még nagyobb megtiszteltetés, hogy elhagyhatom sok támogató van ebbe, még a munkáspárt is. Viszont az, amit tudnunk kell, hogy folyamatosan szavazunk azért, hogy minél szigorúbb legyen a szabályozás, minél több szabály legyen és irányelv. Összességében tekintve ennek a szabályozásnak a hatása az, hogy csökkentjük az európai ipar versenyképességét a globális szintéren, a globális versenyben. Én sem rendelkezem minden válaszsal, és különösen olyan kevés idő alatt nem tudom kifejteni, amit gondolom az elnök nekem juttat, de ezzel foglalkozni kellene, ezen gondolkodni kellene, és ezt ki is kell mondani. Még egy utolsó gondolat. Bangladest megemlítették, nagyon kiegyensúlyozatlan volt a vita korábban a bangladesi témakörben. Mina asszony is úgy érvelt, hogy a bangladesi vitán egyetlen parlamenti képviselő sem volt jelen. E, valóban nem volt különösebben kiegyensúlyozott ez a vita. És mert most nem a vita kedvéért mondom, hogy vitatkozás kedvéért, de legalább figyelembe kellene mindezt venni és vitára bocsátani. minden akciónak van egy reakció, minden eh, cselekvésnek van egy ellencselekvés eh, hatása, és ez a kereskedelemre is igaz. Jó lenne, hogy ezt mindenki figyelembe venni. Nagyon érdekes azt látni, hogy az Egyesült Királyság a klíma változás ellen küzd, és majd meglátjuk, hogy hogyan festenek a brit eh, kereskedelmi egyezmények, hallgassuk meg a többi felszólalót. Herzlichen Dank auch äh, für die Debatte, weil es, glaube ich, für uns immer wieder Köszönöm szépen ezt a vitát, hiszen fontos az, hogy emlékeztessük magunkat a, a, arra, hogy a jólét az hogy termelésen és a munkán keresztül következik és hát ugye a cél az szegénység elkerülése. Azt láthattuk, hogy Kínában, ahol 400 millióan hagyták maguk mögött a szegénységet, ugye itt is sikerült ez, a kereskedelem területén sikerrel jártak, jólétet hozni a népességnek, és hát ezt a jövőben talán tovább is lehet vinni, és azt is hát megtanultuk, hogy az export exporttal nő a vásárlási erő, és biztosítanunk kell azt, hogy ez a jólét megfelelően el legyen osztva. Ausztriában 60% a, a, a munkaadóknak az adókat társadalombiztosítási termékeket, szolgáltatásokat, olyatokat tudunk vásárolni, amelyek megfelelően versenyképesek, és ez azt jelenti, hogy az állampolgáraink vásárló ereje fenntartható, és hosszú távon növekedni fog, és ez hozzájárul az export és az import növekedéséhez, és a protekcionizmus tulajdonképpen tehát aki a protekcionizmust támogatja, az az életszínvonal csökkenését választja különösen ha a termelésről és a beruknálásról van szó, különösen a legfejletlenebb országokban nagyon fontos a, a fejtatható fejlesztési célokat szem előtt tartani, gondolok itt az élelmiszertermelésre, ez egy nagyon fontos probléma, amit ugye Észak-Koreában például megfigyelhetünk, a víz, a vízhez való jog, a hatos számú fenntartható fejlődési cél, ez különösen nagy jelentőséget bír. Aztán a hetes, a, ugye a megújuló energiaforrások, ez is ö, kulcsfontosságú szerepet játszik napjainkban. És akkor nagyon fontos Eh, az, hogy eh, megvizsgáljuk a eh, szociális standardeket, és hát tisztában kell az, lennünk azzal is, hogy mivel válunk szemben, gondolok itt a nemzeti politikákra, biztosítanunk kell azt, hogy jó példával járunk elől, és hát a saját ajánlásainkat mi magunk is megvalósítjuk nemzeti és európai szinten, másfelől viszont, viszont meg kell nézzük a saját törvényhozásunknak és dönt, és a bíróságoknak a döntései, tehát a, a jog például, a sztrájkkal kapcsolatos törvényhozás nem volt nagyon hatékony, olyan törvényekre van szükség, eh, amelyek eh, átláthatóságot tesznek lehetővé, és hát a kis és középvállalatok is megfelelő eh, jogokkal rendelkeznek. Büchner úr, köszönöm szépen! Így, így, úgy tűnik, hogy tovább beszélhetünk, ez a folyosói alarm az ránk nem vonatkozik. Jó, tehát egy egész rövid észlevételem lenne, úgy tűnik, hagyó halkan, mintha itt egy ellentmondás lenne az általános jólét növekedés és a klímavédelem között. Én pontosan az ellenkezőben hiszek, gondoljunk itt például ugye Kínára, amit említette, Kína is jó előrelépéseket tesz, hogyha itt a munkahelyeket nézzük, különösen a megújuló energiák esetében ez egyértelmű tehát ne alkossanak itt ellentmondást a, a fejükben, a gondolkodásukban, a fejlődés és a környezetvédelem között. Köszönöm szépen. Következő Hajri Atala. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ennek a bizottságnak több eszmecserét kéne folytatnia, és köszönet vannak Dásmut úrnak, hogy megnyitott ezt a vitát, mert ez egy olyan téma, ami vitát érdemel. Az a ön úgy gondolom, hogy a polgártársaik sokat harcoltak és hát Prince Charles is maga védem, protektor védelmező az egyik ilyen hálózatnak, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy olyan cégekkel beszéljünk, amelyek szeretnék, hogy a világ jobb hely legyen, legyen itt szó akár emberi jogokról, környezetvédelemről, szociális körülményekről, munkakörülményekről, és hát én nekem az az érzésem, hogy egyre több olyan cég van, kicsi és, és nagy is, amelyikhez részes akar lenni ennek a változásnak, és úgy gondolom, hogy az ő lehetőségeiket kell elősegítenünk, és nem azokért, akik mindig a hátsó sorokból kritizálnak, és visszatartják a folyamatot, és úgy gondolják, hogy mindig a régi világban élünk, amikor hát a kereskedelem nem különösebben volt hasznos. Szeretnék azonban közvetlen választ adni, hiszen megkérdezte azt, hogy mindez a szabályozás olyan helyzetet jelente, amikor előbb-utóbb tudom, hogy majd nem lesz autógyártás Németországban. Nos, hát ha nem is ezt mondta, a, úgy gondolom, azt mondtam, hogy ez egy javaslat lehetne. Úgy gondolom, hogy az elnök nagyon jól tudja, hogyha az Európai Unió ambiciózus rendelkezéseket fogad el, mint tette az 2000 Bencs 2015-ben, Euros 3 és 4, ez globális standardé válik, és hát az amerikai gyárak, amelyek nagy autókba fektetnek, akkor hát nekik hátrányosak ezek a szabályok, hiszen nem fogták föl, hogy a fogyasztók egyre tisztább autókat szeretnek. Tehát ez egy olyan fajta átalakulás, amiben mi is részt kell, hogy vegyünk, és hát én is valamilyen módon részese voltam ennek, és megtettem a magamét, mert mi mi támogattuk, vagy szorgalmaztuk a tisztább közlekedési üzemanyagokat. Úgyhogy szeretném Dáfnusz kihívni, vagy felhívni önt, hogy, hogy hát amíg ön itt van velünk, és hát sajnálom, hogy, hogy elmennek, Úgyhogy úgy gondolom, hogy beszéljünk többet erről a hát, fenntartható dologról, és szervezünk valamit ebben a bizottságban az elnökünk irányítása alatt, aki nyilván érti ezt a kérdést. Nyilvánvalóan vannak itt kompromisszum, de úgy gondolom, hogy kicsit a, szemben áll a régi világ az új kialakuló világgal, és itt nem csak a zöldekről van szó, ténylegesen meggyőződésem, hogy, hogy valamilyen módon ehhez a 2030-as agendára, tehát így oda csábítottak minket. És hát ez azt jelenti, hogy integrált megközelítéseket kell alkalmaznunk. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egy kérdést próbálunk egyszerre csak megoldani, és ezzel egy másik problémát hozunk létre közben. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt ez tökéletes idő arra, hogy ezen elgondolkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a valós viták nagyon hasznosak, ahol érvek cserélhetnek gazdát, és hát kérjék meg a koordinátorokat, hogy hogy eh, képesek-e, hajlandóak-e csökkenteni a munkaterhet, hogy több idő legyen a vitára. Én erre kész vagyok, eh, eh, és hát értelmetlen véleményeket félre kéne rakni, és akkor több idő lenne a valós eszmecserére, vitára. A bizottsági szövök Mr. Luca de Carli-nak adom meg a szót Köszönöm szépen, valóban úgy gondolom, hogy az eszmecsere, amit a tisztelt tagok folytatja, mutatja, hogy milyen kihívásokkal teli a helyzet, és hát a feladat, hogy a globalizáció megfelelően tükrözze az értékeket, nagy feladat. Ja, a mi tapasztalatunkban tapasztalatunk szerint már is nagy változások történtek ebben a bizottságban. A Trade for All kommunikáció továbbra is tükrözi a stratégiánkat, tehát az értékeket megfelelő szintre, fontossági szintre kell emelni, és úgy gondoljuk, hogy ez teljesen összefér a fenntarthatós fejlesztési célokkal és ez tükröződött is az Európai Unió külső intézkedésekből nyilvánvalóan a Juncker State of the Union beszédével kapcsolatban itt egy kicsit módosítottuk a növekedési és munkahelyek napirendet. Nyilvánvalóan teljesen tisztába kell lennünk a stratégiai célunkkal, és az, hogy ne használnak ki minket, és hát a potenciális lehetőségeket elérhetőbbé kell tenni a KKV-k és a vállalatok számára is. Szeretném érinteni azt az észrevételt is, amit többen is tettek, a, hát a nehézséget, amit a okak és a célok, a globalizáció kérdése túlmutatnak a közvetlen gazdasági kérdéseinken. Az éparon belül ugye ott van a technológiai forradalom, ami egyre inkább teret nyert, és kormányzati válaszok szükségesek mindezekre az aggályokra, és nyilvánvalóan tisztában vagyunk azzal, hogy a belső piacot is ki kell teljesíteni a tagállamok aktív közreműködésével, a, az ellenálló képesség növelésével, ami a gazdaságunkat és a társadalmunkat illeti, szemben állva azzal a változással, ami előttünk van. A kereskedelem nagyon fontos eszköz az Európai Unió kezében, mert ez egy fontos politikai kompetencia, számos kormányzati szinten alkalmaztuk ezt, a moszkovici biztos, illetve a nem együttműködő adó hatóságokkal kapcsolatban, aztán a pénzmosás elleni irányelv, tehát a számos külső és belső stratégiai intézkedésünk van, és végül a klímaváltozással kapcsolatban természetesen nem gondoljuk, hogy mond a klímaváltozás és a kereskedelem politika, sőt a kereskedelem politika hivatott elősegíteni a célok teljesülését, a széndiokszid kibocsátás csökkenését, hiszen a klímaváltozás egy nyilvánvaló jelenlevő veszély, minél inkább tisztában vagyunk vele, annál jobb, és hát Japán nagyon jó eh, klímaváltozási rendelkezés, intézkedésekkel rendelkezik, és ez túlmutat a Párizsi eh, Egyezmény megvalósítását. Liberalizáltuk a eh, tarifáinkat a zöld áruk tekintetében, ezen kívül próbáljunk egy platformot létrehozni a zöld technológiáink számára, amelyben Európa világvezető szerepet játszik, az energia fejezetben dedikált fejezet foglalkozik a megújuló energiákkal, hozzáférve és biztosítva az alaphálózathoz, ahonnan és a keret megállapodásban egyre több politikai klauzula foglalkozik a klímaváltozással. Köszönöm szépen, elnök úr, várakozással nézünk a jelentés elébe. Köszönöm szépen. Uh, Nem lesz hosszú, amit mondani akarok. Tudomásul vettük valamennyi megjegyzésüket, az árnyék előadók véleményét, és hangsúlyoznám, hogy a mai vitánk, eszmecserünk különösen jó volt. Rá leszögeztük, hogy bizonyos elemeit a szövegnek külön kell hangsúlyozni, az előadó ezt már alakítja is, és a többi árnyék előadóval együttműködik az ügyben. Köszönöm. A módosítók benyújtási határideje június 25-e este 6 óra. Június 25, 18 óra. És szeptemberben fogjuk elfogadni a végleges szöveget. Most az utolsó napi rendi 24-es napirendi pontunk következik. Eszmecsere az EU-Marokkó kereskedelmi jegyzőkönyv módosításáról az Európai Bizottsággal eszmecsere. Ez a kereskedelmi jegyzőkönyv nagyon sok vitát váltott ki szakbizottságunkban. és különösen a Nyugat-Szahara státusza okoz vitákat. A bíróság határozata szerint, amely december 2016. december 21-én született, az eredeti megállapodást meg kell változtatni. Június 1-én a bizottság elfogadott ezzel kapcsolatban egy javaslatot, és mi itt az INTA bizottságnál nyilván mi kaptuk meg az illetékes bizottság munkáját, de nem túl örvendetesek a fejlemények, mert a kereskedelmi jegyzőkönyv módosításáról szóló vita ugye már régen kezdődött, és valahogy úgy éreztük, hogy nem tájékoztatnak minket kellőképpen, volt erről már egy élénk vitánk, pont ebben a teremben, hogy azon szervezetek és személyek listáját, akikkel a bizottság tárgyalt, megküldhették volna nekünk. Csak miután nyomultunk, sokat vártunk, kaptunk némi tájékoztatást, és végül a listát magát, és megkaptuk. Tehát ez egy közé együttműködési kérdés is. Ez általában a kereskedelmi megalapodások kapcsán mindig felmerül, ami a kereskedelmi oldalt illeti, tudomásom szerint, és a halászati oldal tekintetében is, hiányzik az átláthatóság, nem kapjuk meg most már rendszer szerűen az munkaanyagokat. És ez egy súlyos gond, halászati területen különösen. És nem tudom elképzelni, hogy az Európai Parlament csendben maradjon egy olyan helyzetben, amikor láthatóan ideiglenesen akár a kereskedelmi vagy a halászati részét a megalapodásnak elkezdik működtetni, anélkül, hogy minket meghallgattak volna. Itt nem kereskedő, hanem intézmények közötti háború indul majd. A tanács, bizottság és parlament között itt rendbe kéne tenni ezt az ügyet végre. Két nehéz fejezete van a meccsnek. Az egyik maga a tartalom, hogy hogyan és milyen irányba módosítsuk a szöveget, a másik pedig az intézményi, intézményközi együttműködési rész. Ma abban a nagy tisztességben van részünk, hogy a bizottságtól eljött hozzánk egy szakértő, és a külügyi szolgálattól is van itt egy. A bizottság részéről Fernando Peró de Pinok úr a vendégünk. Rosszul mondom? Zabine fogja bevezetőt megtartani. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! bemutatkoznék előbb. Én ö, új ember vagyok itt, Zabine Henslernek hívnak. Director General for Tax. És az adóztatás felelőse. Február 1 óta követem ezt a fájlt, és az a nagy tisztesség ért, hogy önökkel erről most eszmecserét folytathatok konkrétan a tarifális preferenciákról a Nyugat-Szahara vonatkozásában. Az egyes és négyes jegyzőkönyvek módosítását javasoljuk Marokkó és EU közötti társulási megállapodásban, azért, hogy megfeleljenek ezek a bíróság 2016. decemberi határozatának követelményeinek. Kétféle, két rétű a feladatunk először is meg kell teremteni és meg kell indokolni a jogalapját az együttműködésnek, a Nyugat-Szahara státuszát tisztázni kell. Ezt Marokkóval egyeztetni kell, meg kell egyezni róla a jelenlegi EU-Marokkó társulási megalapodásban. Másodszorban pedig az EU-ba irányuló nyugat-szaharai eredetű exportoknak pedig preferenciális elbírálást kell adni, hogy az ottani társadalmi-gazdasági fejlődést ezzel is segítsük, és a Magreb régió stabilitását általában javítsuk. Javaslatainkat a szolgálataink a bizottságnál és a külügyi szolgálatnál támogatják, látták. Két csapás irány van Először is benne vannak a konzultációk eredményei, a nyugat-szaharai helyi civil szervezetek képviselőinek véleményével együtt. Másodszorban pedig tartalmazza a szöveg a nyugat-szahara térség társadalmi-gazdasági feltételeit, igényeit, elvárásait. Mik azok, hat ilyen van, az elemek, amelyekre nagyon oda kell figyelni. Az első az európai és nemzetközi jog messze menő figyelembevétele. A tervezet összhangban van az Európai Bírósági Határozattával, ahogy mondtam, és az érvényes szabályokkal, és széles körű konzultáció előzte meg, ahogy azt már kifejtettem, ideértve a Polisario Front nevű szervezetet is, akik először nagyon ellenezték a dolgot, mert úgy gondolták, hogy velük kellene az EU-nak tárgyalnia, és nem a marokkói kormányjal. A gazdasági társadalmi előnyöket felsoroljuk, a tarifális preferenciákat megcsillogtatjuk az első részben. A második fő gondolat a Nyugat-Szahara státuszának tisztázása az ENSZ folyamat tükrében. A javaslatunk tükrözi, hogy mi nem kívánunk állást foglalni ebben az ügyben, követjük az ENSZ ajánlását, sem el nem ismerjük a Nyugat-Szahara autonómiáját, függetlenségét, sem nem cáfoljuk azt. Támogatjuk az ENSZ erre vonatkozó folyamatát, és el fogjuk ismerni annak eredményét. És támogatjuk az ENSZ újra meg újra megújuló erőfeszítéseit a vita rendezésére. Főképviselő asszony, Mogherini asszony már kétszer leült az ENSZ főtitkárával a Nyugat-Szahara ügyében, és ő is támogatja ezt a hozzáállást. A harmadik, a helyi lakosság előnyeinek kidomborítása. A meglévő adatok alapján elvégeztük az ellenzéseket, és némi jövőbe látást megengedhetünk magunknak, olyan értelemben, hogy a tarifális kedvezményeknek egyértelműen pozitív hatása lesz a társadalmi csoportokra, és javítani fogja az üzleti szférát és a jólétet. Ugyanakkor, ha a tarifáris preferenciákat megtagadnánk a térségtől, ez hamarosan elszegényedéshez és társadalmi feszültségekhez vezetne. A legtöbb mezőgazdasági terméket, amit onnan importálunk, az EU vámmentesen enged exportálni, nem fölözzük le, és ezért gyakorlatilag ugyanolyan elbírálást kapnak ezek a termékek, mint a marokkóiak. A Nyugat-Szaharából az EU-ba irányuló exportok eddig hátrányos helyzetben voltak a térség országaihoz képest, amelyekkel ugye többnyire már van aláírt szabadkereskedelmi megállapodásunk. A konzultáció a nyugat-szaharai szervezetekkel, megmutatta, hogy a helyeket nagyon érdekelni egy ilyen megállapodás. Fernando Fernando Pirin kollégám pedig most, ha megengedik, akkor elmondja a szöveg részleteit, de előtte még a negyedik fő kérdéskörre is felhívám a figyelmet, hogy az érintettekkel kötelező konzultálni. Ez már elkezdődött, és a külügyi szolgálat képviselője Niké úr is tud erről majd beszélni. A lehető legszélesebb körével igyekeztünk tárgyalni a gazdasági szereplőknek, a politikai szereplőknek, ideértve a poliszáriót is. És mivel ez egy kiegyensúlyozott ö, tárgyalási kör volt, valamennyi fél elismeri a javaslat pozitív hatásait. Általában akik ellene vannak, nem a tartalommal nem értenek egyet, és annak hatásait nem is vitatják, hanem azt szeretnék, hogy a mi szövegünk a Nyugat-Szahara politikai státuszát az ENSZ döntést megelőzően megfogalmazza. Erre nem vagyunk hajlandóak. Tehát ami ellenállás mutatkozik, az inkább politikai, mint sem gazdasági, kereskedelmi természetű, tartalmi természetű ellenkezés. Általában a kereskedelmi politikai eszközök, azok kereskedelmi megállapodásban csúcsosulnak ki, tehát a saját érdekeik ellenére ellenzik egyes csoportok azt, mert nincsenek benne formálisan elismerve, miközben nem vitatják a dolog pozitív hatásait. A bizottság számára ez nem ellentmondás, tudjuk és akarjuk úgy szolgálni a helyiek gazdasági érdekeit, hogy a politikai folyamatba nem avatkozunk bele. A bizottság szeretné persze a politikai támogatásáról is biztosítani mindazokat, akik együttműködnek az ENSZ rendezési mechanizmusával. Ötödik gondolatkör. A piaci feltételek nem változnak. A megállapodás tervezet nem változtatja meg a 2016-os bírósági döntés előtti helyzetet alapjaiban, tehát nincsenek új preferenciák, a korábbi helyzethez képest. A döntés, a bírósági döntés értelmében a nyugat-szaharai termékek is vámkötelesek lehetnek, de a lényeg az, hogy a többi környező országhoz képest nem szenvedhet hátrányt a nyugat-szaharai termék. Hatodik gondolatkör – az EU-marokkói partnerség általában. A megalapodás tervezete nagyon fontos mérföldkő. Tovább erősödik az EU-marokkói viszony, reméljük. Fontos partnerünk Marokkó a déli térségben. Az országgal széles körű és mély együttműködést folytatunk gazdasági, politikai, társadalmi és migrációs területen, és ez kétoldalú. oldalú a megállapodás tervezet fontos szerepet játszhat abban, hogy ez a kapcsolatrendszer megélénkül. Mielőtt befejezem, még három dologra hagy hívjam fel a figyelmet, amelyek vitatottak. Azt szeretnénk, hogy a megalapodás a marokkói királysággal köttetne meg. Ez az egyetlen praktikus módja a preferenciális elbírálás formai megoldásának. A jelenlegi körülmények között nincs olyan szervezet, legitim erő a Nyugat-Szaharában, amely képes lenne végrehajtani a megállapodást, különös tekintettel a termékek származásának a lekövetésére és garantálására. Második gondolatom ezzel kapcsolatban. A megalapodás tervezet mindkét felett arra kötelezi, hogy információ cserét tartsanak föl, legalább évente egyszer egyeztessenek, folyamatosan, rendszeresen értékeljék, ha kell, módosítsák, javítsák a megállapodás egyes részleteit a lakosság érdekében. A harmadik, egyben utolsó ilyen gondolatkör az, hogy a bizottság nem akar átmeneti végrehajtást, azt reméljük, hogy a megállapodást, ha megkötjük, és ezt gyorsan szeretnénk, akkor a nyugat-szaharai lakosság érdekében és a kereskedelem biztonsága érdekében a lehető leggyorsabban megvalósulna. És akkor most átadom Perada Pirin kollégának a szót, ha megengedik, aki az előnyöket fogja taglalni. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Sabine. I will... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Szabé. Szeretnék rámutatni a fő elemekre, már ami jelentést illetve 5 perce van vár közben az elnök, még akár kevesebbe is belefér. Az első gondolat, hogy különböző forrásokból dolgoztunk, belső forrásokból, mint különböző kiadványok, konzultációk azért értekelt felekkel, marokkói források, stb. A tanulmány a legfontosabb szektorokra összpontosított a nyugat-szaharai gazdaságban, a mezőgazdaságra és e, a halászatra, valamint The sector is composed about a mezőgazdasági több mint 6000, ágazat több mint 6000 gazdaságot e, foglal magába, 35 ezer embert foglalkoztat korai beérésű terményekkel dolgoznak, például paradicsommal. 65 millió értéke ennek. Ez a, ezeket a termékeket Oroszországba, Afrikába, az Európai Unióba exportálják, illetve a helyi piacon értékesítik. A mezőgazdasági ágazat tervezi a bővülést, szeretnék akár meg ötszörözni a termelési területet, és akár 65 ezer új munkahelyet teremteni ezek a tervek. Ami a vízforrásokra való kihatást illeti, mivel ez mindennek alapja, új technológiákat fejlesztenek ki, hogy a természeti erőforrásokat jobban ki tudják használni. Ami a halászatot illeti, a fogalom meghatározás egészen pontosan halászati termékek feldolgozása nyugat-szaharai létesítményekben. Ezeket a halakat vagy a nyugat-szaharai vizeken halászák, vagy Marokkó területi vizein, vagy, e, vagy EU, vagy marokkói hajókkal nemzetközi vizeken. Több mint száz olyan létesítmény van, amely ilyen termékeket dolgoz fel, 50 ezer embert foglalkoztatnak. Az e- EU export 100 és 200 millió euró közötti értékű, ami a foszfátokat illeti, jelen pillanatban nem exportálják a nyers foszfátot, de műtrágya formájában van erre kereslet, és két, akár kétmilliós eh, eurós beruházásokat is terveznek, export célra A megállapodásnak milyen kihatásai lehetnek? Először is az elemzéseink szerint lehetővé tenni a mezőgazdasági és halászati termékek exportját megkülönböztetett kezelésben, így a munkahelyeket megtarthatnák, illetve új munkahelyek jöhetnének létre. Hozzájárulna a beruházásokhoz ezekben az ágazatokban, munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés lenne az eredménye. Mi a hatás annak, hogyha nincsen megállapodás? Először is a nyugat-szaharai export számára ez hátrányos volna a marokkói exportál és a kör- környező országok exportjával szemben, ha nincsen ilyen, ilyen preferencia hatása lenne ez a gazdasági tevékenységre, a munkahelyekre, hiszen az export jelentős érték a mezőgazdasági termékek esetében, illetve a, a halászati termékek esetében is, ahol magasak a tarifák és ez sértené a jövőbeli beruházásokat a mezőgazdasági és halászati területen, negatív hatása volna a foglalkoztatásra. Végül, de nem utolsó sorban azt is jelenteni, hogy a gazdasági tevékenység a Nyugat-Szaharából elvonulna más területekre, akik megkapták az előnyöket, Marokkóra gondolok például, és ez a nyugat-szaharai térségnek hátrányos volna. Köszönöm szépen. Köszönöm a külügyi szolgálat nevében Vincent Piket úr. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a szakbizottság tagjait. Szeretnék a legfontosabb külpolitikai aspektusokra összpontosítani ebben a javaslatban. A bírósági határozat az eljárással kapcsolatosan az alapja az én megközelítésemnek, illetve a konzultációk. Először is nyilvánvaló, hogy a bírósági határozat kötelező, mindannyiunkat kötelez, és teljes végrehajtásra kerül az előttünk álló javaslat formájában. A bíróság mit mondott ki? A mezőgazdasággal kapcsolatos határozatában, illetve hasonlóképpen a halászati megállapodásban is idén azt mondta ki, hogy az EU-Marokkó megállapodás érvényes, de mivel nincsen külön hivatkozás a Nyugat-Szahara önkormányzó területre, az a vélelem, hogy erre a régióra nem vonatkozik a megállapodás. A bíróság nem mondta ki, hogy lehetetlen a hatály alá vonni Nyugat-Szaharát is a Marokkó-EU megállapodás hatája alá vonni tehát ezt a térséget, ezt nem mondta ki a bíróság, azt mondta, hogyha erre a területre is ki akarjuk terjeszteni a megállapodást, akkor ezt explicite meg kell fogalmazni a megállapodásban, és bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. Melyek ezek a feltételek? Először is a nemzetközi jogra vonatkozó megfontolások, illetve az ENSZ e folyamatra vonatkozó eljárások. Folyamatban van nyugat egy ENSZ eljárás. Négy évtizede zajlik. A célja, hogy meghatározzák a terület végleges alkotmányos jogállását. A javaslatunk tiszteletben tartja azt az elvet, amelyet az EU mindig is szem előtt tartott, vagyis a tárgyalásoknak bármi lenne is a kimenetele, ez nem sértheti az ENSZ eljárását, nem részesíthet előnybe egy felet vagy egy másikat a tárgyalások során, és nem mehet elébe a tárgyalások eredményének. Ez az elv, hogy nem kívánjuk sérteni a, az említett döntést, ez pontosan kiderül ebből a javaslatból, feketén-fehéren összefoglalja az álláspontokat ez a szöveg mármint ami a nyugat térség jogállását illeti. És van egy megállapodott kifejezett hivatkozás arra nézve, hogy az ENSZ eljárást végig kell vinni, hogy tartós és kölcsönösen elfogadható megoldás szülessen a tekintetben, hogy a nyugat szaharai területnek mi lesz a végleges alkotmányos berendezkedése. Egyértelmű, explicit módon fogalmaztuk meg tehát ezt a javaslatot, amely ezt az alapvető elvet tükrözi, hogy a megoldás egyeztethető legyen a nemzetközi joggal. A másik fontos alapelv tükröződik a bíróság érvelésében ez a, a nyugat-szaharai lakosok szempontját feszegeti. Ez talán még összetettebb problémakör. Ahhoz kapcsolódik, hogy az ENSZ eljárás a Nyugat-Szahara tekintetében még nem zárult le, vagyis kialakulatlan politikai körülmények között kell mozognunk, mind az alkotmány és mind a politikai helyzet rendezetlen. A kérdés, hogy kivel tárgyalunk. Hogyha a, Western, a nyugat-szarai nép szavát akarjuk meghallgatni, vagy velük akarunk tárgyalni. Ami az ENSZ eljárást illeti, úgy döntöttünk, hogy a különböző tárgyaló felekkel egyeztetünk három vonalon, mozgunk. Az első vonal a hivatalosan megválasztott képviselők, tehát a nyugat-szarai képviselők, akik a marokkai parlamentben ülnek, illetve a regionális tanácsokban, az érintett régiókban, illetve azok a megválasztott képviselők, akik a regionális és szakmai kamarákban ülnek a régiókban. 120 emberről van szó. Láttam az érintettek listáját. Szinte kivétel nélkül nyugat-szaharai etnikai háttérre rendelkező személyekről van szó. Uh, uh, a másik uh, konzultációs vonal, amin mozgunk, az már itt Brüsszelben egy találkozó formájában meg is kezdődött. Ezt a találkozót úgy szerveztük meg, hogy 95%-ban az időt a mezőgazdasági módosításra fordítottuk, Én vezettem le az ülést, és ezt a megközelítést próbáltam tisztázni, hogy, hogy támogatják ezt a megközelítést. Negatív volt a válasz. Poliszárióval tárgyaltunk, tehát ő neki negatív volt a véleménye e megközelítése kapcsolatosan. Utána Poliszárió közzétette egy sajtónyilatkozat. And, and the third category of interlock. És a harmadik kategóriában a tárgyaló feleink különböző államon kívüli nem állami tárgyaló felek, civil szervezetek, emberi jogi civil szervezetek, helyi szervezetek, szociális gazdasági testületek. Velük is találkozókat szerveztünk Rabatban, illetve esetenként Brüsszelben. A kérdés megint az volt, hogy a tárgyaló feleink emellett a megközelítés mellett ki tudnak-e állni. A konzultációnak az volt az eredménye, hogy egyértelműen támogatják ezt a megközelítést. Sok tárgyaló fél nem fogadta el a meghívást, ezt sajnálatosnak tartjuk, még mindig érvényes a meghívás, de akikkel tárgyaltunk, nagyon pozitív véleményt fogalmaztak meg. És itt most már csak az utolsó gondolatomat szeretném megosztani önökkel, azzal, hogy egy ilyen széles befogadó megközelítést követünk, az EU, a bizottság, a külügyi szolgálat úgy érzi, hogy megtesz mindent annak érdekében, hogy elérjük a nyugat szaharai lakosságot, akikkel elvileg tárgyalnunk kellene, hogy az érdekeltek eh, szempontjait figyelembe tudjuk venni. Köszönöm. This is the first, uh... Köszönöm szépen ezt, tehát az első eszmecsere az új javaslattal kapcsolatban, úgyhogy úgy gondolom, hogy most csak kérdésekre számíthatunk a, a prezentációval kapcsolatban, tehát nem kérünk hosszú nyilatkozatokat. Másfél percben korlátoznám a hozzászólásokat. Szeretném, ha precízen fogalmaznának, és világosan, hogy mit akarnak tudni. Aztán bejelenteném a koordinátorok tegnapi döntését, amely szerint egyfelől felől megállapodtunk abban, hogy lesz egy ilyen határozat a az eljáráshoz, amelyben tisztázhatjuk, hogy mik a mi elvárásaink és követelményünk a folyamattal kapcsolatban. Másfelől egy ilyen tényfeltáró küldöttséget küldenénk Marokkóba, illetve Nyugat-Szaharába, hogy kialakíthassuk a saját hát, képünket a helyzetről. Jó, tehát akkor másfél perc legyenek precízek, és tegyenek föl kérdéseket, és először is a raportőrnek, Miss Lalongnak adnám meg a szót. Par cet échange aujourd'hui avec la Commission européenne, euh, juste une semaine après que notre Parlement ait reçu euh, l'échange de lettres négociées. Ez csak egy héttel követi azt, hogy és fontos, hogy a bizottság elvégezze a saját munkáját, és a jelentést minél előbb megalkossuk. Itt mindig azt érezzük ebben a körben, hogy a gazdasági és kereskedelmi terület gyakran átpolitizálódik, diplomatizálódik, és jó lenne, hogyha a nyugat-szaharai konfliktust, amely egy úgynevezett befagyasztott, befagyott konfliktus, nem hatnak ki negatívan a mi megalapodásunkra. Ugye a Poliszárió autonómiát hirdet, a marokkói kormány ezt nem ismeri el, de részben ö, valójában tényleg autonómia van, mert a Poliszárió igazgatja a területet, és ebbe nem jó belekeveredni nekünk. A lényeg az, és a helyeknek is az lenne a legjobb, hogy egyszerűen egyforma feltételek mellett exportálhassanak mindkét területről Európa irányába a szereplők. Szerintem túlzottan sok a politikai felhangja ennek a dossziénak, ki kéne venni ezt az élét a szövegnek, maradjunk szakmailag, és hagyjuk szakmaiak, és hagyjuk meg az ENSZ-nek a probléma megoldását. Tehát ne csak mondjuk ezt, hanem tegyük is ezt. Mindkét oldalnak kompromisszumokat kell tennie ahhoz, hogy közel legyenek az álláspontok. Nek, mi ezt úgy támogathatjuk, hogyha nem foglalunk állást. Nem könnyű persze másfél percben itt összefoglalni. Én ezt folytatom, ne haragudjon, nem tudtam elmondani még az alapvető információkat sem. Algéria és Marokkó világbajnokság kapcsán benyújtott jelentkezését támogatnunk kell szerintem. Legyünk nyitottak minden konfliktus megoldására. Hát hol mondjam el ezt, ha nem itt? Könyörgöm. Egyes algériai politikusok azt mondják, hogy hajlandók lennének a marokkó-algériai viszonyt javítani, és akkor a Nyugat-Szaharáról is lehetne tárgyalni, elindulhatna egy béke folyamat, amelyet persze az ENSZ felügyelne, és ehhez az EU járuljon hozzá. Hát nem hagynak engem beszélni. Merci beaucoup. C'est quand même un, un peu sévère, quoi. Yeah, but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 Nos, tehát világosá kell tegyük, hogy ez az első vita. Most prezentálták a javaslatot, úgyhogy szeretnénk a kérdéseket tennének fel, és aztán lesz egy másik beszélgetés, ahol is sok lehetőség lesz arra, hogy kiegészítéseket tegyenek, vagy hozzászóljanak, és akkor elég időt adunk a raportőrnek arra, hogy prezentálja a döntést, és mindazokat a megjegyzéseket, amiket jogosnak ítél, cél. Most azonban a javaslatot szeretnénk alátámasztani. Szikó úr a lányék Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, abból adódóan, amit mondott, mégpedig, hogy összpontosítsunk a kérdésekre, ez a téma sok egyéb fontos kérdéstől függetlenül azt kell megértsük, hogy hogy a bizottság a lehető legjobb úton halad de összhangban azzal, amit a bíróság meghatározott. Úgyhogy azt kell megértsük, hogy azok a meghallgatások, amelyekre sort kerül, sor került, elegendőek-e, és megfelelnek-e a bíróság döntésének, mert ha nem, akkor további felebezésekre lehet számítani, és megkérdőjelezhetik az intézkedéseink törvényességet. Nyilvánvalóan ez nagyon érzékeny, akkor nagyon fontos kérdés, és hát támogatom a tervezetet, és hát támogatom azt is, hogy a parlament független szerepet tölt be, és a saját értékeléseit kell lefolytatnia. Mégis azt javaslom, hogy a jogi szolgálat vizsgálja ezt meg, és talán érdemes volna megkérni őket arra, hogy értékeljék, hogy, hogy mi a teendőnk ezzel. Köszönöm szépen, és most Emmanuel Morel következő. Le débat entre nous, c'est pas de savoir ce qu'on pense. A preambulum tekintetében a nyugat sahara vonatkozásában sokféle vélemény létezik. Én a francia diplomácia álláspontját ismerem. A probléma itt az is lehet, hogy hogyan értelmezzük a bíróság határozatát, és hogy milyen stratégiai céljaink vannak Marokkóval, a marokkói nyugat-szaharai termékekkel. Mert lehet az is a célunk, hogy nem pusztán ö, ö, kereskedelmi segítséget akarunk nyújtani, hanem politikait is. De ez egy másik téma. Itt a lakosság véleményét azt mondja a bizottság, hogy meghallgatta. Nos, ha meghallgatta, akkor ö, el kell ismerni, hogy a mezőgazdaságban és a halászatban ezek ugye nem delokalizálható ö, mezőgazdasági, illetve iparágok, ö, esetében különösen fontos, hogy mit mond a helyi lakosság és a tartalmak, tartalmaktól függetlenül a módszerekkel is baj van. Azt hittem, hogy az európai intézményeknek alapszabály, hogy ö, nem ö, kötünk úgy megállapodást, hogy nincsenek benne határidők, átmeneti időszakok vannak, nincs átláthatóság, nincs információcsere. Itt mi mindannyian támogatjuk a Marokkóval való együttműködést. Mit kell titkolózni akkor? Büchner úr? Vielen Dank. Ich habe schon die erste Schwierigkeit. Köszönöm szépen. Már a címmel is gondom van ennél a jelentésnél, ahol is a népességről van szó, vagy lakosságról, ez az első kérdésem lesz, hogyan tudják ezt a bírósági döntéssel kapcsolatban hozni, mert hát ugye a bírósági döntésben a szaharai népről van szó, és hát itt a különbség, itt egyes kollaboratőrök a marokkai parlamentben a kapcsolattartók, és hát felvetik a kapcsolatot a, a 49-el a 112-ből az NGO közül a civil szervezetek közül nem reagált a meghívásra arra, hogy részt vegyenek, vagy hát ugye ezek eleve nem voltak megfelelő civil szervezetek, megfelelő státusszal nem rendelkeztek, nem képviselték az embereket megfelelő módon. Mi az elképzelésük, hogyan lehet ezt rendezni, ez a helyzetet, hogyan lehet reprezentatívabb konzultációs partnereket találni? Mindig prédikálunk arról, hogy hogy a demokráciát és az emberi jogokat igyekszünk érvényesíteni, de úgy gondolom, hogy ez hát teljesen szembe megy azzal. Nyugat-Szahara népességének jó, jó részét nem sikerült elérni, sokan börtönben vannak, sokan elnyomásról szenvednek, és egyáltalán nem tudják, hogy hogyan lehet a hangukat hallatni, a nyilvánossághoz eljutni, és hát úgy gondolom, hogy sok minden van, ami itt hát korrektőre szorul, San Mariminál. Voor de Ha Aguero. Voorzitter, dank u. Ik wil graag... Köszönöm szépen. Szeretném pontosan tudni, hogy mit is ért a, a bizottság, az INTA tagjai folyamatosan azt mondják, hogy a bizottságnak szerződése van Marokkóval beleértve Nyugat-Szaharát is. Hát a bíróság döntés alapján nem sikerült legfeljebb köntéseket, következtetéseket levonni, és hát jogos észrevételek hangzottak itt el, és tényleges politikai változtatást kell lássunk, és pontosan kell érzékeljük, hogy mire van itt szó, mielőtt ezt fel tudjuk karolni, az embereknek hangot kell, mehetőséget kell adni a hangjuk hallatására, ha úgy gondolják, hogy az Európai Bíróság ezt elfogadja, nem hiszem, hogy ez így van. Ezt szerintem ki kell kérni a véleményüket, az ismételt véleményüket. Folyamatosan azt kérdezgetjük, hogy megvizsgálták-e, hogy mik az implikációi ennek. Tudjuk, hogy az emberi jogok megsérültek, és hatalmas a gazdasági nyomás is ott. Azt is tudjuk ugyanakkor, hogy a megállapodások előnyeit kevéssé érzik az emberek, és hát a, a haszon az a multinacionálisok kezébe kerül. Köszönöm szépen, Tiziana Biginezért ide. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint tudják, az elmúlt időszakban megkérdőjeleztem a megállapodás mezőgazdaságra vonatkozó részét, és hát a felvetésem továbbra is érvényese. A bíróság nem kért minket arra, hogy vizsgáljuk fel az egész megállapodást, csak bizonyos kérdéseket tett fel. Tehát a megállapodás továbbra is nagyjából megegyezik azzal, amiről korábban szó volt. Azok a megfontolások, hogy amelyek eh, politikai jellegűek már elhangzottak, és a Nyugat-Szaharával kapcsolatos pozíció problémás továbbra is, ugyanúgy, mint korábban. Ezzel kapcsolatban világos álláspontra van szükség. Konzultációkat folytattam a marokkai kormányjal, és beszéltünk a szaharái emberek pozíciójával, és a jelenlegi álláspontunk nem felel meg a bírósági döntésnek, és ugyanezt nem tükrözi a bizottsági álláspont sem, és ahogy mi értettük, vannak olyan szervezetek, amik egyáltalán nem voltak hajlandók hajlandók felvenni a kapcsolatot önökkel, ezek a hangját nem hallottuk, úgyhogy megtennék, hogy megadják azoknak a szervezeteknek, vagy az embereknek a listát, akikkel konzultáltak, azokat is, akik nem voltak hajlandóak, és ami a nyugat-szaharai mezőgazdasági termelést illeti, illeti a hatástanulmányt, fontos felismerni azt, hogy ezen emberek közül, ezen a területen élők jelentős része szezonális munkás, akik Marokkóból származnak, és nincs semmilyen pozitív hatás a, a helyi lakosságra a paradicsom vagy dinnye szezonnak, hiszen ezek ilyen szezonális tranzitmunkások, úgyhogy nem tudom, hogy mikor számítanak ennek a végrehajtására, de fel, felteszem, hogy a parlamenti hozzájárulás meg fog születni a halászattal kapcsolatban. Tudom, hogy elnök úr, hogy ez egy nagyon font, nagyon komoly és nagyon összetett kérdés, úgyhogy úgy, úgy gondolom, hogy egy sokkal szélesebb körű megoldást kell találnunk, de hadd emlékeztessem önöket arra, hogy ez egy kereskedelmi megállapodást, és hát a politikai megmondások az európai, bocsánat, az ENSZ-re tartoznak. Köszönöm szépen, Mrs. Woodland. Köszönöm szépen, elnök úr, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy eh, előjáróban eh, hangot adott annak, hogy ez milyen fontos, és ez egy alapvető kérdés, nagyon politizált eh, kérdés, és úgy gondolom, hogy ez nem csak az intézményekről szól a parlamentben, illetve a bizottságnál, hanem a bíróságról is szól, és a bíróság nyilvánvalóan kijelentette, hogy nyugat nem része Marokkónak, és az emberek hozzájárulására van szükség, hogy ez a terület bevonható legyen az Európai Uniós megállapodáson. Így, hogy ö, ö, ö, sikerül esetleg elmagyarázni azt, hogy ö, miért az előnyökre koncentrál, miért nem a ö, jóváhagyásra, vagy a beleegyezésre. Én nem minden nyugat terület van elfoglalva. Sokan érnek menekültáborokba. Hogyan tud a bizottság megállapodást kötni, hogyha ezek az érintett emberek nem adták hozzájárulásokat? A bizottság ma is elmondta, hogy ez nem az EU feladata a folyamat lebonyolítása, de a nyugat-szaharai beleegyezése nélkül ez nem egy semleges javaslat, és ha a bizottságtól nem születhet semleges javaslat, akkor hogyan érinti ez az, Európa, az ENSZ folyamatot? aggodalmamnak kell hangot adjak, hogy ezt már többször megtettem, és úgy gondolom, hogy ez további bizonytalanságot jelent az üzlet számára, hogyha egy olyan megállapodást nyomunk, ami nem felel meg a bírósági határozatnak, úgyhogy úgy gondolom, hogy a parlamentnek meg kéne kérnie az Európai Bíróságot, hogy mondjon véleményt a javasolt megállapodásról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szilapero úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU-marokkai partnerség stratégiai jelentőségű, és e, a, e, a, a folyó e, ENSZ politikai folyamatot figyelembe véve kell alakítani. A, partnerségnek teljes mértékben meg kell felelni a bírósági határozatnak. A legfőbb kérdés az, hogy mit lehetett volna a jelen politikai körülmények között tenni annak érdekében, hogy megfelelő és elegendő konzultációt lehessen biztosítani a helyi lakossággal. A másik kérdés viszont, hát egy utalás már történt arra, hogy mi történik, ha nem születik megállapodás. A kérdésem az, hogy mi lenne a következménye annak, hogyha a parlamenti döntés késedelmet szevezne. Tehát ha időt szánunk erre, hogyha bírósághoz fordulunk, és a döntés a következő időszakra marad, akkor mi a következménye ennek? Köszönöm szépen, most pedig Mácsli C kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak, eh, mert eh, nagyon sok akadályt legyőztek, például, hogy Nyugat-Szaharával meg eh, állapodást kötöttek, anélkül, hogy betették volna, a, volna oda a lábukat. Nincs is közvetlen hatáskörük Nyugat-Szaharával kapcsolatosan, és Rabatból kiindulva mégis megállapodást kötöttek vele. Ez kiváló példa arra, hogy be se teszik oda a lábukat, és mégis tudnak kereskedelmi megállapodást kötni. Az önök által megkérdezett emberek nagy része a marokkói hatóságokat képviseli, Marokkónak vitatott a szuverenitása nyugat felett. Ez nagyon ellentmondásos kérdés tehát, és vitatható, hogy az Európai Unió így jár el. A Polisario szerepét önök átértékelik. Ön is elmondta, hogy informális találkozót talál, szervezett a Polisárióval, közben ebből hivatalos találkozót kovácsoltak ez is egy nagyon kétséges gyakorlat. Ráadásul a megszálló, de facto megszálló hatósággal tárgyaltak nyugodt szarra ügyében. Másodszor ön beszélt a lakosság előnyeiről, például a foszfát vállalkozásoknak ki a tulajdonosa? Teljesen támogatom azt az álláspontot, hogy egyetlen megközelítést kell alkalmazni, egyféleképpen lehet értelmezni a bíróság döntését. Persze a jogi szolgálat 15 éve igent mond és nem, ez nemet jelent. Elfogadhatatlan, hogy a GUE, a zöldek nem vesznek részt ennek a tárgyalásában, nagyon kényes kérdés ez, és nagyon fontos, hogy minden megközelítés jelen legyen a delegációkban a részvétel egy bizonyos rotációs alapon történik, ezt tiszteletben kell tartani. Helmut Scholz. Thank you, Alex. Köszönöm szépen, elnézést, hogy késtem erről a nagyon fontos vitáról, de az AFED-ben Moldováról volt éppen szó. Nagyon egyértelművé, vál, egyértelművé válik, hogy a makrofinanciális segítségnyújtás feltételei nem teljesülnek. A az Európai Parlament társjogalkotójának felelősségéről merült fel kérdés, ugyanez igaz a nyugat-szarai kérdésben is. Értem, hogy nagyon sok kérdést már feltettek, és én ezekkel egyet is tudok érteni. A legfőbb probléma, hogy miért nem mennek oda Nyugat-Szaharába, és miért nem tárgyalnak ott? Nem tartozik ez Marokkóhoz, ez nemzetközi jogi tény, az ENSZ képviselője mindig, képvis, mindig hangsúlyozza ezt, el tudja elmagyarázni, hogy ezt miért nem tudják megtenni. Második kérdés, a fő kérdés önökhöz. Miért ragaszkodnak ahhoz, hogy nem kötnek megállapodást csak Marokkóval, ahogy az Egyesült Államok tette? Nem értem, miért nem lehetséges ez. Minden más utókövetési eljárás így sokkal bonyolultabb lesz. Hogyan tudják meghatározni, hogy kire mi vonatkozik? Erre a kért, kérdése jó lenne, hogyha válaszolna. hogy a bizottság és a alkotók között nagyobb legyen az egyetértés. A magam részéről azt kérdezném, hogy a halászati megállapodásnak mi a jogi állása. Tudom, hogy nem a halászati bizottságban vagyunk, de tartalmi és intézményes szempontból van kapcsolat. Meggyőződésem, hogy a parlament párhuzamosan fogja tárgyalni ezt a két megállapodást. Mi a státusza a halászatnak, mikor teszi közé a megállapodást? Mindkettőknek öt percet adok. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Sok kérdést tettek fel, nem is vagyok biztos arról, hogy ilyen kevés idő alatt mindegyikre tudok-e válaszolni, de mivel ez az első eszmecsere, lesz majd még lehetőség arra, hogy folytassuk a vitát, és természetesen rendelkezésre állunk a két oldalú kapcsolatfelvételre is. a konzultációt illetően, illetve hogy a lakosság, a nép és az emberek fogalmak hogyan fedik át egymást a különböző nyelveken. Én ezt inkább a külügyi szolgálatra hagyom, ennek a boncolgatását. De hogy válaszoljak egy kommentárra, ami elhangzott, jelenleg nem élnek a vámtarifa preferenciák, Ahogyan a kollégá is elmondta, hogy ha nem lépünk és nem adjuk meg ezeket az előnyöket, akkor a nyugat-szaharai lakosságot büntetjük magasabb vámtételekkel, egyáltalán vámokkal, és a befektetési környezetet is rontjuk számukra, elretentjük a befektetőket és hogy nem lehetne az egyszerű konzultáció helyett egy folyamatos konzultációs eljárást bevezetni. Nos, a bevezetés, bevezetőben pontosan erről beszéltem, hogy készen állnánk arra, és kértük is a marokai felet arra, hogy egy olyan folyamat induljon el, amikor is nyomon követjük folyamatosan a megállapodást, legalább évente egyszeri találkozóval, hogy áttekintsük, hogy valóban a megállapodás a, meg, a szükséges vagy szándékolt célokat elérje vagy javítani kell, és így figyelembe tudnánk venni minden lehetséges fejleményt az ENSZ összefüggésében, az ENSZ eljárás összefüggésében is. Ami azokat a kérdéseket illeti, amelyek a bírósági vélemény nyilvánítása vonatkoztak, Szeretném kérni a kedves képviselőket, hogy fog, fontolják meg a politikai, illetve a jogi felelősség közötti különbséget. Itt most politikai felelősségről beszélünk, az Európai Parlamentnek ilyenje van. A parlament lehet, hogy érdemes, ha ezt megfontolja hogy a késedelemnek mik lehetnek a következményei. Erről már beszéltem, a késedelemnek az lehet a következménye, hogy jelenleg nem alkalmazzuk a kedvezményeket. Végül, de nem utolsó sorban a halászati megállapodással kapcsolatosan azt hiszem mégiscsak megadom a külügyi szolgáltnak a lehetőséget, hogy válaszoljon. Tessék. Köszönöm szépen. Először is, ami a konzultációkat illeti, Lacsi nagykövettel és különböző tárgyaló felekkel. Először is úgy látszik, mégis rá kell mutatnom, még egyszer rá kell mutatnom arra a c- tényre, hogy a bírósági határozat nem nyilvánít véleményt a tekintetben, hogy tárgyalásokat hogyan kell folytatni a tárgyaló felekkel, sem a kereskedelmi, sem pedig a halászati megalapodás keretében. Tehát a bizottság és a külügyi szolgálat olyan helyzetbe került, hogy a saját belátásunk szerint kell értelmezni, hogy mi a legjobb előremutató megoldás egy nagyon komplex politikai és intézményes szövevényben. Mi úgy döntöttünk, hogy nem folytatunk egy olyan mechanizmust, amely egyik felet sérti, a másikat előnyben részesíti. Tehát nem csak a marokkai kormány szempontját követjük, vagy nem csak a poliszárió szempontjait, hanem mind a kettővel egyeztettünk. Emellett a harmadik nyomvonalat is követjük, a nem kormányzati szereplőket. Úgy érezzük, hogy elég széles körben kértük ki érdekelteknek a véleményét. Sajnálatos módon pedig többször intéztünk meghívást más tárgyalófelek felé, nem mindenki fogadta el, vagy fogadta meg a meghívásunkat. Itt az eredmény. A konzultációm eredménye mindazonáltal úgy gondolom, hogy nagyon is hiteles, egy meglehetősen hiteles, tárgyaló fél csoportot alakítottunk ki, valódi emberekkel, valódi civil szervezetekkel, valódi szervezetekkel egyeztetünk. Jó magam is részt vettem a tárgyalásokban, úgyhogy én kitartok emellett a véleményem mellett, hogy így érdemes folytatni a konzultációt hogy miért nem utaztunk el Nyugat-Szaharába. Pragmatikus gyakorlati okai volt ennek. Szerettük volna a tárgyalásokat. Uh, uh, uh, Olyan helyen folytatni, ahol megvan a biztonságunk, mindenki elmondhatja, amit szeretne, ezért választottuk Rabatot hogy kizárjuk annak a lehetőségét, hogy például a halászati tárgyalások nyugat szarába legyenek, egyáltalán nem, ezt is megfontoljuk. Végül pedig a halászati megállapodással kapcsolatosan, amit az elnök kérdezett. Folyamatosak a tárgyalások, a tanácstól megkaptuk a tárgyalási mandátumot áprilisban, tehát zajlanak a tárgyalások mind a, egy teljesen új megállapodása kapcsolatosan, ami a halászatot érintené, mint pedig a technikai aspektusokkal kapcsolatosan a jegyzőkönyv tekintetében, hogy milyen fogási mennyiségekről lenne szó, illetve milyen összegek járnának cserébe, illetve a politikai dimenzióról is eh, folynak a tárgyalások, ugyanúgy, mint a a mezőgazdaság területén egy nagyon kidolgozott, nagyon komplex csomagra számítunk, ilyenről tárgyalunk, és nem tudom előre megjósolni, hogy mikorra zajlanak le ezek a tárgyalások, de igyekszünk haladni. Köszönöm. Lilando asszony. To conclude. És befejezésképpen akkor Lont asszony. Nincs sok hozzáfűzni valóm. Teljesen egyetértek azzal, amit a misszió kap, kapcsán hallottunk. A Nyugat-Szaharába ugyan nehéz elutazni, és ha marokkóiak sem értenek egy ilyen utazással egyet, de meg kell tennünk, oda kell mennünk, ilyen egyeztetéseknek létre kell jönniük. Ez a szokásos eljárás része, és most sem szabad megúszni. Megnézzük, hogy mit tehetünk. És még hozzá akarnám fűzni, hogy a jelentés és az időterv vonatkozásában hiszen ugye a folyamat december óta zajlik, és októberben lesz a következő lépcsőfoka, tempósabb előrehaladást igényelnénk. Ezzel a 24-es napi rendi pontot lezárom, 25-ös pontunk egyéb kérdések, az mindig jó hír, ha nincs ilyen. Ez a legjobb napi rendi pont mindig. A 26-os pont, a következő ülésünk július 9-10-én lesz és köszönjük a tolmácsoknak is, és befejeztük időben, ha jól látom. Excellent.